Hölgyeim és Uraim, jó napot kívánok! Ideje elkezdenünk a mai workshopunkat. Megvolt az akadémiai fél óra, negyed óra, ami késés még itt megengedhető. És most beszéljünk a 2020 utáni mezőgazdasági kihívásokról. Ezzel készülünk fel a jövőbeni változásokra. Nem fogom azt mondani, hogy reform, mert nem tudjuk, hogy mikor és pontosan milyen formát öltenek ezek a változások. 2020-as év után szükség lesz változásokra. Néhány tagállam különböző vélemény formájában be is küldte a javaslatát. Volt egy 2.0 kor 2.0 konferencia is ebben a témában. A konferencia megvizsgálta a vidékfejlesztési politika modernebb megközelítését. Az Európai Parlament fontos szerepet fog játszani a kap módosításában. Nyilván el kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan nézzen ki a kap jövője. Meg kell hallgatnunk a szakértőket is. A mai workshopunk három részre oszlik. Az első részben a közvetlen támogatások jövőjéről beszélünk. Ellen Matthews professzor fog erről beszélni. A második részben megnézzük a piaci intézkedések és kezelési rendszerek jövőjét. Louis Pascal Maé a Reni Agrocampusról érkezett hozzánk ebben a témában. Társ szerzője Jean-Christophe Bureau professzor, aki az agroparisteken tanít. A workshop harmadik részében megnézzük a vidékfejlesztés jövőjét. Ennek kapcsán Thomas Dax fog előadást tartani nekünk, aki Ausztriából érkezett a hátrányos helyzetű és hegyvidéki területekkel foglalkozó tartományi intézményből. Társszerzője Andrew Kopusz a James Hutton Egyetem ö, intézettől az Egyesült Királyságból. Az előadóink 20 percet kapnak fejenként az előadás megtartására, és utána egy másfél órás eszmecsere következik a képes, képviselőkkel. Otis úr érkezett az Európai Bizottság részéről, az Agri Főigazgatóságtól ő is szót kap, ha szót kér. És most megadom a szót Ellen Matthews professzornak. Kérném, tartsa meg a prezentációját, 20 perc áll a rendelkezésére. Uh, Mr. Chairman, uh, members of the committee and... Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselő asszonyok és urak. Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy ma beszélhetek erről a feljegyzésről, ha jól tudom, erről mindenki kapott egy kivonatot. Ez a közvetlen kifizetések jövőjéről szól. Ezek a kap költségvetés 72%-át teszik ki, és az egész teljes uniós költségvetés közel 30%-át. Nagyon fontos jövedelmi forrás ez sok gazdaságban, és ezért a kap jövője szempontjából létfontosságú. A közvetlen kifizetés a kap reformjait követően jött létre, és nagyon fontos volt az, hogy 30% zöldítést kell, hogy kitegyen, ezt figyelme veszi a mezőgazdasági gyakorlatot, és ennek kedvezőnek kell lennie a környezetre. De kevés érintett elégedett a reforma a KAP 2020 utáni helyzetéről elkezdődtek a tárgyalások, és ezért dönteni lehet. Szeretnénk-e alapvetően megváltoztatni a mezőgazdasági szakpolitika és az ezekkel kapcsolatos felfogás közötti kapcsolatot. Ezt kell szem előtt tartani, és azt, hogy milyen kihívásokkal küzd a mezőgazdaság. A versenyképesség az élelmiszergyártásban és a biomassa gyártásában, a megújuló energiaforrások alkalmazása, a mezőgazdasági gyakorlatok fenntarthatósága, valamint az ökoszisztéma szolgáltatások, és az éghajlatváltozásnak való ellenállás mind fontosak, ezek kihívások. Fel kell készítenünk a gazdákat a kockázatokkal és az ár ingadozással szemben. És kihívás még a mezőgazdasági diverzitás a vidéki területeken. Az anyagunkban azt vázolom, hogy mit történik, ha a bizottság a, az említett elközelítést kívánja alkalmazni. Én azt mondom, hogy legyünk bátrak. Ha megnézzük a kap költségvetését és a több éves pénzügyi keretet, ha a kapot, kap költségvetését csökkentik, nagyon fontos lesz azokra a területekre összpontosítani, amelyek a legnagyobb értéket adják cserébe ami a lényegbe vágó változásokkal kapcsolatos vitát illeti, több modellről beszélnek. Az első modell az, hogy technikai kiigazításokat ejtenénk a legutóbbi reformon. Óvatosak lennénk, és megnéznénk, hogy melyek azok a vitatott kérdések, amelyek a 2013-as reform kapcsán bukkantak fel megnézzük, hogy a tagállamonként közelíteni kellene a hektáronkénti kifizetéseket. Meg kellene nézni azt is, hogy hogyan lehetne elmozdulni a regionalizált alapvető kifizetések felé. A legutóbbi omnibus rendelet javaslatát figyelembe véve az aktív gazda vitá, fogalmának a vitát is folytathatjuk a küszöböket, a küszöbök maximalizálását kellene csökkenteni, és módosítani kellene a zöldítés szabályain, lehet, hogy a tagállamoknak kellene nagyobb rugalmasságot biztosítani a szabályok alkalmazásában. Az anyagomban mindegyes ponthoz részletesebben is hozzászóltam. A másik modell a gazdaságokra összpontosító reform. Az Egyesült Államok ilyesfajta szakpolitikát alkalmazott a 2014-es gazdaságokra vonatkozó törvényszer tervezetében. Azt mondjuk, hogy a kap elindulhatna ebbe az irányba is. Az összes közvetlen kifizetés át lehetne változtatni, lehetne ez ciklikusság ellenes kifizetés, és lehetnének bizonyos biztosítási termékeink is a leválasztott kifizetésektől elmozdulnánk, lenne, nagyobb, ha lenne érteklődés a kockázatkezelési intézkedések felé is, erről majd délután fogok beszélni. A harmadik modellt a zöldítés felülvizsgálatának nevezném. A cél az, hogy a beavatkozás hatékonyságát növeljük és nem módosítanánk a zöldítés szabályain, ezért lenne ez más, mint a technikai kiigazítás, az az egyes modell. Négy alternatívát vizsgáltam a jelenlegi zöldítési kifizetéshez képest a zöldítési gyakorlatoknál a kölcsönös megfeleltetést kellene figyelme venni. A feltételes zöldítést kellene alkalmazni, az alapvető kifizetés jogosultsága feltételes egy bizonyos második pillérbeli rendszerben kellene ezzel kapcsolatosan részt venni és lennének önkéntes rendszereink is. A feljegyzésemben érveket és ellenérveket sorakoztatok fel mindegyik mellett. Nagyon fontos fejezet foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a közvetlen kifizetések jelenlegi rendszere vajon célszerű-e, a gazdasági jövedelmek, a gazdaságok jövedelmét segíti-e, segíti-e a termelékenységet, a versenyképességet, és sikerese az éghajlatváltozással szembeni küzdelmünk céljai szempontjából. Azt mondom, hogy a közvetlen kifizetések hozzájárulnak ahhoz, hogy a küzd, az általam vázolt kihívásokat valahogy leküzdjük, de azért nem lehetnek önmagában véve hatékonyak ha a bizottság szeretne egy teljesen új kapot megalkotni, akkor az egységes terméstől leválasztott kifizetés minden egyes hektár után talán a legészszerűbb megoldás lehetne. Emellett azt mondanám, hogy legyen egy bátrabb reformunk, talán a szakbizottság ezt támogatni tudja. Az első elv az, hogy hallgassuk meg az OECD mezőgazdasági menő, minisztereinek a javaslatát. Ők azt mondták, hogy a mezőgazdasági politikának kifejezett célokkal és megcélzott kedvezményezeteket kell rendelkeznie. Meg kell célozni a konkrét eredményeket, és személyre szabottnak kell lennie, meg kell fogalmazni, hogy milyen eredményt akarunk elérni és a prioritásokra kell összpontosítania. Meg kell felelnie a multilaterális szabályoknak és kötelezettségvállalásoknak, és elszámoltathatónak kell lennie minden országban. Figyelembe véve azt, hogy a kormányok szűkös költségvetésekkel dolgoznak, a Párizsban idén ezt döntötték el a mezőgazdasági miniszterek. A kifizetések konkrét célokra kell, hogy összpontosítsanak és eredményekre is. A két pilléres struktúra már nem hatékony. Átláthatóságot biztosított, vidékfejlesztési eszközök előtérbe kerültek a kapban, és már a legutóbbi kapreform kapcsán is láthattuk, hogy a két pillér között elmosódik a határ nem mindig lehetett tudni azt, hogy mit, miből finanszíroznak, de a tagállamok is áthelyezhettek eszközöket egyik pillérből a másikba. Az ilyesfajta kiadás program alapú, felméri az igényeket, konkrét célokat, és tagállamok számára rugalmasságot biztosít. Ez egy olyan struktúra, amelyet én a jövő kap költségvetéseire mindenképpen javasolnék. És akkor ezzel egy régi kettes pillérő kiadásunk lenne. Társfinanszírozásra is szükség lesz a tagállamok részéről. El kell gondolkoznunk azon, hogy a tagállamokat hogyan ösztönözhetnénk arra, hogy a korlátozott uniós eszközöket a lehető legambiciózusabban használják ki és hogy gondoskodjunk arról, hogy a pénzért cserébe értéket kapjanak. A hozzájárulás, az önerő mindenképpen fontos. A finanszírozási rátát módosítani lehet attól függően, hogy az adott uniós tagállamban milyen uniós többletértéke van egy lépésnek. Ez hasonlít a társfinanszírozáshoz. És megnézzük azt is, hogy az uniós többletérték magasabb vagy nem. Persze erőteljes állami támogatási fegyelemre szükség lesz, hogy ne torzuljon a verseny. A tagállamok már mostanáig is évente 8, 8 milliárdot költöttek el. További nemzeti kiadásokra nincs szükség. Tehát már a precedensre építenénk a jövőben is. Ami a jövőt illeti, a lassan a termeléstől független kifizetéseket meg kellene szüntetni. Még a régi kabban medezették ezt be, és fontosak is sok gazdaságban jövedelmként, jövedelmi forrásként, de ez eltüntethető idővel szükség lesz az átmeneti kifizetésekre, hogy ennek a döntésnek kicsit kivédjük a hatását, és ez lehetővé teszi a kiigazításokat a földbérletben is, és a jövedelmekkel kapcsolatban is egy védőeszköz. Gondoskodni kell arról, hogy a fiatalok, akik befektetésekkel kapcsolatos döntéseket hoznak, tudják, hogy hogyan néz majd ki a jövőben a szakpolitikai környezet. A mezőgazdasági politikának azonban foglalkoznia kell a különböző piaci kudarcokkal is. A szabad piac nem mindig optimális. Gondoskodni kell arról, hogy a gazdák esetében megvédjük azokat a szolgáltatásokat, amelyek a jó gyakorlatokra alapulnak díjaznunk kell azokat a gazdákat, akik segítenek az éghajlatváltozás elleni küzdelemben a gyakorlatokkal. A kockázatmenedzsment és a kockázatmenedzsment eszközök kiértékelésére is szükség lesz. Erről többet hallani fogunk még a második felszólalásban. A természeti korlátokkal rendelkező területek támogatása továbbra is feltétel lesz és prioritás a biogazdaság, az agroökológiai gyakorlatok, valamint az áll, magasabb állatjóléti normákra is oda kell figyelni. Az erős, erősebb verseny az élelmiszer lánccal kapcsolatos intézkedések fiatal gazdák esetében mind-mind megengedhetőek lesznek. Erre kell összpontosítani, de nem a retorikai érvként, hogy megvédjünk egy elavult rendszert, amikor minden egyes hektár után fizetünk. Ebben a váltásban fontos lenne a paradigma váltás is. A, jogosult, a jogosultságok miatt konkrét eredményeket kell majd figyelembe venni szerződéses alapon ahol a kifizetés jogosultság, ott a feltételek, amelyek ezekhez kapcsolódnak, ott a bürokratikus beavatkozást, a bürokráciát kell minimalizálni. Az olyan gyakorlatok esetében, amelyek messze mennek, mint megkövetelt, ha közérdekű szolgáltatásokról van szó, nyilván az adófizetők szeretnék megnézni azt, hogy van-e érteke az adott szolgáltatásnak, vagy nem. Fontos kérdés a kölcsönös megfeleltetés és a zöldítés, ha a közvetlen kifizetéseket lassan felszámoljuk. A kölcsönös megfeleltetés jelenleg az összes első pillér kifizetésre vonatkoznak, a borra is, és a vidékfejlesztési programok jogosultjaira is, de itt kivételt jelentenek a természeti korlátokkal rendelkező vidékek. A jó mezőgazdasági gyakorlat, ami a kölcsönös megfeltetésben megjelenik, ennek alapján azt mondanám, hogy aki kap kifizetésből részesül, annak meg kell felelnie a kap szabályainak. Ezek a követelmények különböző normákat foglalnak magukba az, hogy a további nem alap normáknak meg kell felelni, az további kifizetést feltételez. Vitathatjuk azt, hogy melyek azok az alapvető normák, amelyeknek eleget kell tenniük a gazdáknak de egyetértünk azzal is, hogy a normán túllépő további szabályoknak való megfelelés díjazni kell. Hogyan tegyük ezt? Hogyha például a zöldítéssel kapcsolatos kifizetéseket megszüntetjük. A kölcsönös megfeleltetést és a zöldítést egy másik követelménnyel kell felváltani, amelyet a kaptárs finanszíroz feltételes zöldítésről van itt szó, a korábbi Agri szakbizottság a legutóbbi kapreform kapcsán el is gondolkozott ezen. Ennek érdeme az, hogy a nem alapvető követelményeket és a további gyakorlatokat egy programban egységesíti. És miért kapcsolódik ez a mezőgazdasági területhez? Azért, mert ezzel a helyi körülményeket lehet figyelembe venni. Lehet, hogy néhányan aggódnak amiatt, hogy a tagállamok rugalmassága az, alacsony, az ambíció alacsony szintjét jelenti majd. Az agri környezeti rendszerek érdekét jelentik a tagállamoknak, hiszen ezzel gyorsabban lehet az uniós pénzeket is szétosztani. A társfinanszírozás minden kap kifizetés esetén arra ösztökélheti a tagállamokat, hogy elgondolkozzanak a rendszerek megalkotásán, azon, hogy ezt hogyan lehet a legjobban megszervezni. Ami pedig a tagállami jogosultságot illeti, a, az előalokációt, amikor az MFF-ről döntenek, azt követeli meg, hogy legyünk elővigyázatosak egy sor kritérium kapcsán. Tisztelt elnök úr, Jogalkotóként önöknek felelősségük van az adófizetőkkel szemben és a gazdákkal szemben. Lehet a jelenlegi kapstruktúrával is folytatni, és lehet, hogy csak néhány kiigazítást kell majd ejteni a következő MFF időszakban. De én azt mondom, hogy fontoljuk csak meg, hogy ez a rendszer nem hatékony, és nem eredményes, és nem e egyenlő mindenkire nézve. Tehát az adófizetők pénzét nem megfelelő módon használjuk fel. És ezért remélhetőleg a modernizálással kapcsolatos vita során majd bátran elgondolkoznak ezeken a változásokon. Most pedig áttérhetünk a második prezentációra, amely a piaci intézkedések, piacszervezés és a kockázatkezelési sémák jövőjére vonatkozik. Májé professzor úré a szó. Mikrofon. megszoktam, hogy egyetemen tanítok, ezért nem kapcsoltam be a mikrofont. Látják a diákat, és ezeket lefordítok franciára. A kollégámmal, Krisztó Bűróval együtt foglalkoztunk azzal, hogy milyen intervenciós intézkedéseket lehet tenni a piacon belül, és milyen egyéb rendelkezéseket a kockázatkezelésre. Négy nagy fejezetből áll ez az expozé. Először is az árstabilitás nemzetközi kontextusban, a tej piaci válság, majd némi távolságból tekintve a kap intézkedéseit az árak és a jövedelmek instabilitására vonatkozóan, valamint negyedik pont technikai jellegű, mások számára intézményes jellegű javaslatok, arra vonatkozóan, hogy a kap hogyan alakuljon a jövőben e kérdéseket illetően. Először is a az árstabilitás. Ezt gyorsan átfutom ezt a témát, mert azt hiszem, hogy nagyon jól ismerik ezen problémák természetét. Strukturális változások voltak a gazdaságokban, Európában, és ennek folyamányaként sokkal érzékenyebbé váltak a gazdaságok az ár instabilátra, mert a külső beszerzés miatt a bevételi marzs, a haszon alacsonyabb lett. Másik fontos szempont az európai mezőgazdaság, mint tudják, sokkal jobban koncentrál a GATT egyezményekre és azokra a konklúziókra, amelyeket ebből az EU levon, valamint összefügg a világpiacsal, és a vám intézkedések vám intézkedések és vámok miatt sokkal érzékenyebb Európa a fluktuációkra, és Európa nagy gazdasági és mezőgazdasági hatalom saját mezőgazdasági piacainak helyzete a világpiacot is befolyásolja, és ennek komoly kihatása van a piaci intézkedésekre. Amikor Európa lép egyet, akkor például az intervenció következtében a haszon a nemzetközi piacon jelenhet meg és ez például a tejválság egyik következménye volt. Másik megfontolás nemzetközi összefüggéseket figyelembe véve, a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a szabályozási megállapodások, mezőgazdasági termékeket, illetve például az OPEC vonatkozásában, ezek nem voltak sikeresek, ezek a megállapodások. mivel a tagállamok éppen ezért egyedül kívánnak fellépni, hát erre ösztönzi őket az előbbi helyzet, és nincs politikai akarat arra, hogy koordináció jöjjön létre. A második figyelemre méltó tényező az USA, a GATT tárgyalások országai és a 92-es kap reform lépések azt mutatják, hogy Európa a dereguláció irányába tett lépéseket, ez más összevethető gazdaságok esetében nem volt így. Azt kell mondani, hogy az USA arra hajlott, hogy bizonyos intézkedéseket fejleszen ki, és néhány más feltörekvő ország is olyan intézkedéseket, amelyek a, az összekapcsolásra mutatnak, és ezek kiegészítik a terméktől függetlenített intézkedéseket, kifizetéseket. Az USA beli rendszer rendkívül összetett, bonyolult, különböző commodity programok vannak, áruprogramok, és olyan komplex és kifinomult a biztosítási rendszer, hogy nehéz kiigazodni rajta. De az amerikai kollégák, szakértők szerint ez a program nagyon nem hatékony és igen költséges. Másrészt pedig azt is megfigyelhetjük, hogy kicsit ellentétes hatású ösztönzéseket váltanak ki, és ez azt jelenti, hogy a kockázat kitettség még erőteljesebb, ennek megvoltak a negatív következményei a közelmúltban. Levonhatjuk mindebből azt, hogy a programok jótékony hatása, vagyis az, hogy amerikai programokban vegyen valaki részt, az ahhoz a feltételhez kötött, hogy a gazdák a kockázatkezelési rendszerben vegyenek részt, és ez a kondicionalitás, ez szintén olyan elem, amelyel számolni kell. A tejválság is megmutatta, hogy a piacszabályozás Európában milyen hatással lehet, és ez nem teljes, most ezt nem fejtem ki, a vitába visszatérhetünk rá. A mi elemzésünk szerint a tejválság nagy részt annak tulajdonítható be, hogy a rendszerben rejlő sajátosságok váltották ki. A konklúzió az, hogy a termelés alakulása a válság egyik oka kétharmadban, majd az orosz embargó, amelyre a figyelem fordult, csak egyharmadban felelős a válságért. A jelentésben ennek részleteit megtalálhatják. Van egy másik átfogó gondolat, a gazdaságpolitikai reagálás meglehetősen lassú volt, és olyan jeleket mutatott fel, amelyeket mi közgazdászok incentíva ellenesnek, ösztönző ellenesnek fogtunk fel, ami a gazdák jövőjét illeti. A válság tartalékait nem használták fel arra, hogy rövid távon enyhítsék a válságot, és ez a későbbiekben hibának mutatkozott. Ha megnézzük a válság okait, akkor azt látjuk, hogy sokkal jobb lett volna ezeket a tartalékokat kihasználni. Egy sor intézményes következtetést lehet ebből levonni. És szerintem ez hiba, és ez intézményes gyengességet mutat, ami a döntéshozatali rendszert illet, illeti a mezőgazdasági politikák irányítását illetően, és ebből erőteljes következtetéseket vonhatunk le. A másik pedig a kvóta túllépésére kiszabott büntetések vagy díjak, hiszen tudjuk, hogy nem akarták a gazdaságok további terheit növelni, viszont ez olyan, mint a bankrendszer, vagyis későbbre halasztjuk a kiigazítás szükségességét és a termelés megfékezését. Vagyis ennek üzenete a jövőre nézve nem igazán világos. És én még arra is gondoltam, és úgy hiszem, hogy az első 500 millió kereten belül azok a borítékok vagy keretek, amelyeket megítéltek a kvóta rendszeren belül, ezek nem tartalmaztak üzenetet arra vonatkozóan, hogy gondolni kell a kockázat megelőzésére és a diverzifikálásra a gazdaságok esetében. Tehát ez sem volt egy világos üzenet. A szimulációk mit mutatnak? Végeztünk szimulációkat, megpróbáltuk a különböző tényeket szétválogatni, mielőtt még az elemzést véglegesítettük. Vannak itt bizonyos szabályok, és a konklúziókat illetően ezekre oda kell figyelni, legalábbis minőségi szempontokat figyelembe véve. Márciusban történt 2013-ban beavatkozás, úgyhogy kicsit korábban történt volna ez a beavatkozás, akkor a 2013-as sokkot lehetett volna enyhíteni. Meglehetősen erőteljes volt ez, vagyis a tejporra és a vajra vonatkozóan intervenció történt. Egy másik fontos gondolat az, hogy az agregált kereslet nem igazán rugalmas a tejtermékek terén. Ennek is negatív hatása van, mert eh, hogyha mert az árak összeomlanak, hogyha nem elég gyorsan lépnek, és hogyha bizonyos fegyelem van a termelést illetően, akkor eh, a piaci árakat meg lehet őrizni. Itt számadatokat is közöltem. A második intézkedés és a szimuláció azt mutatja, hogy a későbbiekben, 2015-ben csökkentés történt, vagyis ennek lehetett volna jótékony hatása az intervencióhoz hasonlóan, és ennek nem lett volna költségvetési kihatása. 1,6 csökkentés az árakat ugyanúgy visszaállította volna, mint az intervenció, amelyet a végső soron választottak. Valamint a csökkentés, kötelező csökkentés, ha nem lett volna szubvenció, visszaállította, vagy pedig biztosította volna a bruttó márzsot, hasonlóan az intervencióhoz, és nem lett volna ennek költségvetési kihatása. 219 euró per tonna, ez volt az önkéntes szubvencionált csökkentés, és itt szintén a termelés 1,6%-ába vethetjük ezt össze, és ez hozzájárulhatott volna ahhoz, hogy hasonló hatást váltsunk ki, mint a, az intervenció, viszont a márzs, a haszon magasabb maradt volna. Ami pedig az önkéntes csökkentést illeti és a szubszidiaritás alapján történő lépéseket az államok részéről. Ezt nem igazán jól gondolták ki. A csökkentést a termelői szervezetekre és a tagállamokra bízták, és ez nem lehet hatásos, hogyha nincs szubvenció, nem történhet meg. Itt megint az OPEC szindrómára szeretnék utalni ennek kapcsán. Ott van a freeriding, a e, pocsautas e, rendszer, ahogy ezt mondjuk többféle kifejezéssel, és e, ennek következtében mindig van egy vesztes, ez az együttműködés kudarca végül is a tagállamok között azok, akik csökkentik a termelést hasonló helyzetben szubvenció nélkül. Ezt úgy teszik meg, hogy a tagállamokat és a termel, vagyis azokat a tagállamokat és termelőket segítik ezzel, akik nem hajtották végre a csökkentést. A nemzeti szubvenciók végül is az együttműködésre ösztönözhetik az embereket, viszont ennek felesleges költségvetési költségkihatásai vannak, és a GDP-ben egész Európa szintjén csökkenést válthat ki. Ez egészen tavaszig tartott így, és a 2016. júliusi döntés folytán úgy döntöttek, hogy az egész közösség terén szubvenciót vezetnek be, ezzel a koordináció kudarcának kockázatát csökkentették EU szinten. Összefoglalásképpen tudnunk kell azt, hogy az egész közösség szintjén történő intézkedések eredményezhetik azt, hogy a termelés csökkentése kihatással van a piaci árakra. Tudom, hogy nehéz ezt meglépni, de ha ezt megtették volna, akkor nem lett volna szükség a szubvenciókra, mert az álló, az árak akkor háromszor növekednek a termelés csökkenése mellett az egységes ár, az egységes piac Európában az összes termelő számára közjó kell, hogy legyen. Ezt az intézményes szereplőknek meg kell fontolniuk. Ami pedig a piaci intézkedéseket és a szubszidiaritást illeti, ez azt jelenti, hogy a potyautas hozzáállás és magatartás következik be, az egész EU szintjén. Az, hogy perspektívikusan lássuk a tejválságot. Megpróbáltuk összehasonlítani a válság hatását, főként 15-ök esetében egy benchmarkkal, egy referencia értékkel, és ez átlagot számítva árat számítva 10 év távlatában 336 euró per tonna volt. Hogyha a 2015-ös válságot ezzel a referenciával összevetjük, ezzel a, az átlaggal, akkor azt látjuk, hogy egészen másképpen jelentkezik ez a válság, vagyis a bruttó jövedelem 2,7 milliárd volt a benchmark alatt, érték 2015-ben, és nem 7,3 milliárd euró. És ezt érezték meg a termelők. A konklúziók majd világosan megmutatják, mi történt ezzel az 5 milliárd euróval a 2013-as kivételes bevétele, Amikor ex post beavatkoznak, akkor ezeket a dolgokat nem látják, és hajlanak arra, hogy elfelejtsék. Az a forgatókönyv, amelyet szimuláltuk, azt mutatja, hogy vissza lehet állítani a meghozott intézkedésekkel, vagyis a kínálat csökkentéssel és az intervencióval, tehát vissza lehet állítani a helyzetet a referencia, a benchmark szintjére. De ha ezt megteszik, akkor a jövedelem nem áll vissza feltétlen, mert költségekkel jár mindez, és hogyha a bruttó márzsot megnézzük, ezek a benchmark alatt maradnak, tehát a 2015-ös válság, 2016-os válság igen mérehajtó válság volt. Hogyha meglettek volna az eszközök ehhez, itt nagyon sok feltétellel kell számolni, és sok elkerülendő veszélye, hogyha hmm. megnézzük a 2013-as helyzetet, akkor a referencia értékre vissza lehetett volna állítani a helyzetet, és hogyha megnézzük a 2016-os csomagtervet, akkor itt a bruttó más magasabb lett volna, mint a benchmark érték. Itt van ez a grafika, amelyet kivitettem. Ez, a, ez vörösben, vagyis a piros grafikon mutatja a tejfogyasztást, és a termelés pedig a kék görbe mutatja. Ebből az egyensúly két elemét lehet levonni de ezt a posteriori alkottuk meg. Ez azt mutatja, hogy a piacon milyen egyensúly hiány volt, milyen erőteljes egyensúly hiány. Ezt a posteriori könnyű megállapítani, de mégis mutatott már annak idején konkrét jeleket, amelyekből a válság mélységét le lehetett vonni. Most átugrok a következő részen, elnök úr, mert különben túllépem a számomra kiszabott időt. Csak a fejezet címeket olvasom föl, ami fontos, most egy kicsit távolságból nézzük a tejválságot, hát ami fontos, az az, hogy az érdekelt felek, az érdekcsoportok kérték a az intervenciót, de ez aszimmetrikus volt. Itt a produkciós, a termelési ciklus ra vonatkozik mindez. Nem volt intervenció 2008-ban se 2013-ban, hanem akkor kérik már az intervenciót, amikor már felborult a szekér. Ez azt jelenti, hogy túl későn. Sokat beszélünk a volatilitás kiavításáról, volatilitás probléma, de az árcsökkenést kellett elhárítani, és nem a volatilitás. Nagyon kevés érdekelt fél aggódott amiatt, hogy nagy a volatilitás, és a tejciklus illetően interveniálni kell, és preventív magatartást kell tanúsítani, ami a, emelkedést, a boomot illeti. Itt nem sikerült a jövedelmet stabilizálni, ez csak felső érték hatást váltott ki ez az intézkedés, és magas árakat vezettek be, viszont az, a beruházási ciklus tovább csökkentette a gazdák jövedelmét. A másik a jogi biztonság kérdése. Ezt nem tudták alkalmazni 2014-ben, és ennek hiánya most már világos. A rezerv a tartalék alkalmazása válság idején mit jelent ez? Nem elég csak egy mentőakció, hanem a bankok példáját kell figyelembe venni, amikor a bankokat megmentették, akkor nem akarták a gyakorlatukat megváltoztatni. Én úgy gondolom, hogy érthető ez a hozzáállás, hogyha ezt kívülről nem teszik meg, ezeket az óvintézkedéseket, akkor az érdekelt felek ezt nem fogják eh, maguk megtenni. Ezt a következtetést is le kell váltani. Az intervenció lehet hatásos és hatékony, ezt mutatta a tejszimuláció, de vajon gazdaságilag ez hatékony? Itt az eredményeket illetően kételyek vannak, most nem fogom a részleteket ismerteni. A közraktározás nem lehet fenntartható piac azon gazdaságok számára, amelyek esetében alacsony az ár. A jövőbeli kap esetében ezt el kell kerülni, hiszen itt más funkciókról van szó. Nagyon is számítanak sokan az intervencióra, és ezt már elmagyaráztam az előbbiekben ennek részleteit. Másik fontos következtetés, rendelkezések azért, hogy a kockázatokat megelőzzük, amikor ezt a szubszidiaritásra bízzák a tagállamok kezdeményezésére, ez nem kielégítő. A tagállamok választásai ezt mutatják, és preferenciái semmiféle olyan intézkedést nem irányoznak elő. 39-es cikkerel utazok, ez a problémák megsokszorozódására mutat. Igen, differenciált fellépések voltak, ugyanazt a jövedelmet vettük alapul, amikor itt szimuláltunk, 39-es cikkre utalok, és ezeknek a lépéseknek különböző a hatásuk a gazdaságokra. Itt van egy egyszerű példa, amit bemutatok. Itt van az IST rendszer, amely amelyet 2010-ben és 2015-ben alkalmazni lehetett volna az operatív költségek figyelembevételével, de mivel a takarmány területén hiány mutatkozott, a megfelelő jövedelmet nem lehetett biztosítani, és, a, és nem lehetett egy olyan mechanizmust beindítani, amely a jövedelmeket stabilizálta volna, mint ahogy ezt a piros görbe mutatja. Az eszközöket finomítani kell kapon belül, azért, hogy a profit és a támogatás kiegyensúlyozott legyen az eszközökön keresztül a különböző tagállamok szintjén. Most már elérkeztem a konklúziókhoz. Igen, fontosnak tartom azt, hogy a gazdaságpolitikai eszközök, a piaci intézkedések, a jövedelem stabilizáció, a kockázat megelőzési intézkedések, ezeket kölcsönösen kell kidolgozni. A, a Crisis Prevention Cross Compliance, vagyis a kölcsönös megfeleltetés válság elkerülés érdekében azt jelenti, hogy a gazdák a kockázat kezelési rendszerben vegyenek részt, ugyanúgy, ahogy a jövedelem szabályozási mechanizmusokban is. A, ez, ehhez hozzátartozik a kínálat csökkentése, ahogy azt a közösségi szervek kérték. Másik pont, pont az EU által bevezett intézkedéseket úgy kell kigondolni, hogy ezek az egész termelési ciklusra vonatkozzanak az ár búmokat és az emelkedéseket és az ár csökkenéseket is figyelembe kell venni. Fontosnak tűnik, hogy a politikai intézmények a figyelmüket összpontosítsák olyan szabályok és koncepciók, célok kidolgozására, amelyek piaci intézkedések, kockázat megelőzési intézkedések egy-egy költségvetési időszakra kivetítve. Hogyha a válság esetén a piacokra alkalmazandók, akkor perspektívikusan nem válnak be, és csak időleges hatásuk van ország és termelő vonatkozásában ne legyenek ezek a szabályok elfogultak, vagy részrehajlóak, és aki úgy gondolja, hogy homályos elképzelés, olvassa el Tirol Nobel-díjas közöltás könyvét, ebben elmondja, hogy mindenképpen részlehajlás mentes gazdaságpolitikákat kell kidolgozni. Egy új pillér struktúráról is említést kell tenni, van még két-három percem? Van egy pillér a közjavakra, egy másik pillér, amely a második pillér nem nagyon változna, és ott van a hármas pillér, a piacintézkedések, árkockázat kezelési rendszerek és a gazdáknak jutott támogatások. A közvetlen kifizetéseket meg kell szervezni. Van egy javaslatunk, ugyanabban az irányba mutat, mint Ellen Matthews elképzelése, vagyis a családokra kivetítve, család aktív tagjára kivetítve kell ezt kidolgozni a kompetenciákat el kell választani a célok megfogalmazásától, és a szabályokat a megvalósítástól is el kell választani. Egy független ügynökségre van szükség, European Market Moderation Agency, amely egy-egy költségvetés időszak alatt kezelni a piaci helyzetet, vagyis a szabályokat alkalmazná egy-egy időszakra, és a közös piacszervezésre is mandátumot kapna. A többi pont inkább csak árnyalt megfogalmazás, jó üzenetet kell közvetíteni a gazdáknak. Mindig a bankrendszerekre kell gondolnunk. Itt párhuzamot von hatunk a bankokkal, nem technikai szinten, csak az elképzelés szintjén. Beszélnék még az élelmiszerláncban a verseny és a verseny hiánya kérdéséről, de erre nincsen idő. Egy szóval összefoglalva, hogyha nem hozunk létre rugalmas szabályozást a mezőgazdasági piacok vonatkozásában, akkor válságok, csőd és a közpénzek pazarlása következik be, hogyha az elosztás szabályait megtartjuk, amikor az európai kifizetések hasznát megfelelően osztjuk el, Ha ez nem történik meg, akkor az európai projektek iránt nem fognak bizalmat mutatni az érdekelt felet. Ezzel be is fejeztem. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Egy jelentős mértékben túllépte a kijelölt időt. De hát ezzel most már nem tudunk mit tenni. Úgyhogy lépjünk tovább. Thomas Daxnak adok szót, nem is mondok többet, hogy ne teljen az idő, tessék. A vidékfejlesztés jövőről szól az előadás. Parlament. Tisztelt képviselők, nagyon hálás vagyok azért, hogy ma itt eh, előadást tarthatok a vidékfejlesztési politika jövőjéről, és hogy ezzel kapcsolatban új gondolatokat terjesztetek elő. Prezentációm lényege azzal foglalkozik, hogy a vidékfejlesztés teljes potenciáját hogyan használhatjuk ki. Egyébként a címben is ez szerepel. A prezentáció mm, alapja sok tanulmány, az elmúlt években nagyon sok tanulmányt készítettek a vidékfejlesztésről és az ezzel kapcsolatos szükséges tevékenységekről. Az elmúlt költségvetési időszak kiértékelése is megtörtént, zajlik a tárgyalás is arról, hogy a szakpolitikát hogyan kellene tovább fejleszteni. Andrew Corpus társszerző ma nem tud itt lenni, bele együtt gondolkoztunk a különböző opciókon, azon, hogy hogyan lehetne a keretet kiigazítani a következő reform kapcsán. Az alapvető fontosságú szempontok három területen jelentkeznek. Meg kell nézni a vidékfejlesztési politika múltját, és azt, hogy hogyan alakult, meg kell nézni a jelenlegi alkalmazást, és a világos szerkezetet, valamint az, hogy egyre inkább oda kell figyelni a vidéki területek igényeire, a vidéki régiókra, és végezetül a stratégiai mm, megfontolások egyre nagyobb fontosságot nyernek. A vidékfejlesztési politikát és ennek alakulását próbáltam áttekinthetően ábrázolni itt. a tényleges vidékfejlesztési politika bevezetése előtti időszak fontossága sem elényésző, mert a kap nagyon sok alapját akkor fektettük le. A különböző fázisokba az időrövidsége miatt nem megyek bele, de fontosnak tartom azt, hogy az Agenda 2000 egy saját programot tartalmaz a vidékfejlesztésre és mint ahogy az első előadásban is elhangzott, a második pillér, valamint az első és a második pillér összeegyeztetése azok a témák, amelyek újra és újra felbukkannak a vitában, elhangzik, hogy hogyan lehet ezt a kettőt összeegyeztetni egymással, és hogy a továbbfejlesztés hogyan nézzen ki. A vidékfejlesztés alakulása a régiók változása miatt a társadalmi igények változása miatt nagyon megváltozott. Itt néhány területet felsorolnék, elmondanám, hogy mennyire változatos igények merülnek fel a vidékfejlesztési szakpolitikában. Egyrészt a területi folyamatok, a folyamatok alkalmazása, a régiók egymástól való e, eltérése, a különböző vidékek összekapcsolása, a globális hálózatokra gyakorolt hatás egyre fontosabbá válnak. És ez az ország állam megerősített kapcsolatában is megjelenik. Nagyon fontos az, hogy a földhasználatban a mezőgazdasági és erdészeti használatra vonatkozó rendszerek jelentős kihatással vannak a közjavak előállítására és az ökoszisztéma szolgáltatásokra is. Főleg, és erről már beszéltünk, a, a biológiai sokféleség ha- nagymértékben kihatással van a földhasználatra. Különböző módosulások a vidéki területen mind figyelembe veendő tényezők. Végezetül, és nem utolsó sorban, az éghajlatváltozáshoz való igazodás is egyre erőteljesebbé és fontosabbá válik. Ezen tényezők mellett azonban vannak nagy gazdaság és demográfiai változások is, melyek meghatározzák a vidéki területeket. Ezzel összefüggésben nem csak a globális szemszöget kell szem előtt tartani, hanem az európai célokat is, célok meghatározását. Ezek létfontosságúak az európai vidékfejlesztési politika szempontjából. Ez a vidékek túlélése szempontjából nagyon fontos. A célok elérése tekintetében az elért célok átgondolása nagyon lényeges a reform kapcsán. A a vidék fejlesztési politika céljainak a meghatározása lesz itt nagyon fontos. Ha elgondolkozunk a vidékfejlesztési politika módosításán, akkor a végrehajtásra is oda kell figyelnünk, a jelenlegi végrehajtásra, vidékfejlesztési politika végrehajtására a tagállamokban és a régiókban hajtják végre ezeket a szakpolitikákat. Ezt kell megvizsgálni. A programok felépítése, valamint a végrehajtás tükrözi azt is, figyelembe kell, hogy vegye a tagállamok, valamint a különböző régiók eltérő sajátosságait. és egyre fontosabbá válik az is, hogy hogy néznek ki az administratív előírások a különböző programok kapcsán. A programok lényege ezzel összefüggésben korlátozott, de azért van egy mozgástér is, nagyon fontos, hogy az országok, valamint a régiók ezt a mozgásteret ki is használják. A mozgástér kapcsán nagyon fontos megfigyelni azt, hogy az ökológiai követelmények milyen kihívást jelentenek. Itt főleg az elvándorlás problémáját említeném meg, és a hátrányos helyzetű, vagy a mm, természeti korlátokkal rendelkező területek nehézségeit figyelembe kell venni. A végrehajtás során nagyon fontos az is, hogy az intézkedések koordinálása hogyan történik, és hogy ennek milyen hatása van és hogy ezt hogyan lehet a kohéziós politikával és más releváns idevágó politikákkal összeegyeztetni. Egy sor feladatról szó van itt tehát a jelenlegi végrehajtás kapcsán. Ami a vidéki területeket illeti, vidéki területek megosztását, itt megmutatom, hogy hogyan történik a klasszikus besorolás az uniós tagállamokban. Főleg azokban a tagállamokban, ahol a város vidéki területre történő besorolás nagy hangsúlyt kap. A vidéki területek itt két részre oszlanak. Vannak olyanok, ahol amelyek nagyobbak, mert több mint 50 ezer fős lélekszámmal rendelkeznek, van egy központjuk is, és vannak olyan területek is, amelyek kívüleső területeknek minősülnek, és nem is olyan könnyű eljutni oda, nem könnyen hozzáférhető. A jelenlegi költségvetési időszak programja ismert a számunkra. Itt az Európa 2020-as stratégiára alapozunk. Nagyon fontos, hogy az európai célkitűzéseket figyelembe vegyük, és uh, hogy lépéseink ezt tartsák szem előtt. Az intézkedések hat prioritást uh, vesznek figyelembe. Közelembe, uh, korábban jóval több prioritást figyelembe vettek. Ez a hat prioritás a végrehajtás szempontjából nagyon fontos. Röviden kitérnék a prioritásokra. Az egyik a tudás transfer és innováció támogatása, a második a gazdaságok erősítése, élelmiszerlánc, ökoszisztémák erősítése, erőforrás hatékonyság támogatása, valamint a karbonszegény gazdaságra történő átmenet támogatása. Az utolsó prioritás pedig a szociális befogadás, szegénység elleni küzdelem és gazdasági fejlesztés a vidéki területeken. Ez így megfogalmazva újdonság a jelenlegi költségvetési időszakban. Ezen a grafikán láthatjuk a ö, ö, meg, megoszlást, láthatjuk azt, hogy a prioritások hogyan oszlanak meg a különböző tagállamokban. Ez nagyon eltérő képet ad. Attól függ minden, hogy a program hogy néz ki. A négy és ötös prioritás, az ökoszisztéma rendszerek esetében például azt látjuk, hogy kevesebb eszköz kell rendelkezésre bocsátani a prioritások 25%-ánál kevesebbet. Ami pedig az erőforrás hatékonyságot illeti, ott 5%-nál kevesebbet. Nagyon fontos az, hogy hivatkozzunk az, a teljes földhasználatra. Az erdészet tevékenységeit a vidékfejlesztés programjaiból jobban le kell támogatnunk. És az egységesítés megközelítése jobban figyelembe is veszi ezt. A jelenlegi költségvetési időszakban felbukkant egy sor új intézkedés, például a kockázatmenedzsment, az együttműködés. Ezek nem akkora terjedelműek, és nem is hajtották olyan messze menőkig végre, mint ahogy néhányan ezt remélték, de a jövő szempontjából is fontosak lesznek. A jelenlegi időszakban lehetőség van arra is, hogy bizonyos alprogramokat hozjanak létre, például fiatal gazdák, kisgazdaságok, hegyvidék, és a többi, és a többi, egy sor konkrét témára külön alprogramot lehet létrehozni a különböző régiókban. Ez az ábra azt mutatja, hogy a négyes prioritás az ötössel karöltve a legnagyobb szeletet szakítja ki magának. Nagyon fontos például a versenyképesség szempontjából is. Nagyon nagy igények merülnek fel egyébként a hatos prioritással szemben is. Mint már említettem, nagy eltérések mutatkoznak a különböző országok között végrehajtás tekintetében. Ha megnézzük a vitékfejlesztést 2020 után, akkor itt néhány kulcskérdéssel kell foglalkoznunk. Ezek közül az egyik az, hogy a stratégiai célkitűzések megteremtik-e a különböző témák között a szükséges egyensúlyt. Egy másik kulcskérdés az, hogy a vidékfejlesztés programjai megfelelnek-e, hatékony eszközt jelentenek-e. Mindenek előtt az EU 2020-as céljainak elérése szempontjából és a vidéki régiók igényei szempontjából a második pillér intézkedéseit és a kohéziós szakpolitikát át kell gondolnunk. A vidéki régiók különbségei megfelelő módon figyelembe veszik-e a programok, és technikai szempontból azt kell megnézni, hogy van-e igény arra, hogy módosítsuk a speciális intézkedéseket. Itt részletesebb változtatásokra lesz majd szükség. A program lényegi pontjai itt színessel vannak ábrázolva. Az egyes, a horizontális aspektus azonban itt nem jelenik meg. Ezen lényegi pontok mögött sokrétű igények húzódnak, és ez komplex szabályzási rendszert igényel. A jelenlegi re rendszer felépítés meg is próbálja figyelembe venni ezeket az igényeket, különböző prioritásokat határoz meg emiatt. Ez a struktúra egy hálózat, különböző pontjai hálózatban kapcsolnak egymáshoz, és különböző tematikai igényeket vesz figyelembe. A vidékfejlesztés a Dublini Kork konferencián foglalkozott is a vidékfejlesztés igényeivel. a szakpolitikai orientációja a korki nyilatkozatnak megjelenik itt ezen az ábrán. Az első hat nagyon jól illik ebbe a kontextusba. A szakpolitikai orientáció, a helyétől tízig terjedő szakpolitikai iránymutatások horizontális követelményt jelentenek és azt igényelik, hogy a kapacitáson módosítsunk. És ezáltal a program hatékonyságán is növelni lehet. Emiatt elgondolkoztunk a következő reformon, és egy sor reforma kapcsolatos megfogalmazást irányoztunk elő. A jelenlegi helyzethez képest többé-kevésbé változtatnának a helyzeten. Erről beszéltek az előttem felszólalók is. Öt opciónk van, ezek jelentenék az alapot. Az első opció az, hogy az agrár ágazatra összpontosítunk, tehát erőteljesen a kap célkitűzésekre összpontosítunk. Az első és a második pillér közötti koherencián erősítenénk. A második opció a meglévő helyzetet folytatná, a jelenlegi keretet enyhén kiigazítva ott, ahol erre szükség van. Harmadik opció, a vidéki aspektus erőteljesebb figyelmevétele a második pillérben, valamint a területi megközelítés. Negyedik opció egy több alapos megközelítést feltételez a mezőgazdasági, a regionális és a szociális szakpolitikák között osztaná meg a feladatokat. Az ötödik opció tovább menne, egy vidéki kohéziós szakpolitikát javasolna az összes vidéki terület és lakó, az ott lakók igényeit venni figyelembe. Láthatjuk, hogy itt nagyon változatos lehetőségek állnak a rendelkezésünkre. Az öt opció az alapokhoz való kapcsolatát próbáltam itt ábrázolni, az utolsó három főleg a területi különbséget hangsúlyozza. Az első három a vidékfejlesztési alap keretében maradna. Az rural proofingra továbbra is szükség van, azaz arra, hogy megvizsgáljuk azt, hogy az adott program az adott szakpolitika más szakpolitikákkal hogyan van összhangban. És most nézzük a 2020-as, a 2020 utáni reform különböző pontjait. Úgy érezzük, hogy a vidékfejlesztési szakpolitikát alaposan ki kell értékelni és itt a következő sarokköveket kell figyelembe vennünk. Mindenek előtt a vidéki területek, vidéki régiók, tudatosan mondom azt, hogy vidéki régiók szakpolitikáját kell előtérbe helyezni. Azaz, figyelme veszük a területi különbségeket, ezt tudjuk, hogy létezik Európában, az európai országok között, de a régiók között is, és ezt kell figyelembe vennünk a végrehajtás során. A lényeg az, hogy a kiigazítási igényeket és lépéseket átgondoljuk, és ezt a szakpolitikai ciklusban meg is jelenítsük. Ezen módosítás nem indulhat fentről, tehát nem történhet fentről lefele haladva. Mindenképpen egyeztetni kell a regionális résztvevőkkel és a regionális képviseletekkel. Az utolsó pont itt, amit mindenképpen meg kell említenem a vidékfejlesztés kapcsán az, hogy a vidéki területek az elmúlt években nagyon megváltozott, úgy, mint a politikai környezet is és nem beszéltünk csak növekedési célokról, vagy arról, hogy a gazdasági növekedést erősíteni kell. Más célokat is figyelembe kell venni. Ezek is lényegesek, életminőség, ellátás biztonsága, fenntarthatóság is nagyon lényegesek a vidékfejlesztési politika jövő szempontjából. A vita tehát azt kell, hogy figyelme vegye, hogy milyen mértékben összpontosítunk a vidékfejlesztésre, és hogy ez mennyire összeegyeztethető a mezőgazdasági politikával. És hogy a, milyen európai intézkedéseink léteznek, melyek a társadalom igényei, mit kell még figyelembe venni, milyen főbb hatások vannak, és hogy az intézkedéseknek melyik a megfelelő szintje. Ebből az előadásból, de abból a vitából is, amelyet korkban lefolytattunk, láthatjuk, hogy a vidékfejlesztési politika lendületben van, és ezt ki kell használnunk. A hatásait kell ennek kihasználnunk. Néhány komponens a helyi fejlesztés erősítése, kiigazítás, végrehajtása. Most nem fogok ezekről mind külön-külön részletesen beszélni. A jelentés ezeket felsorolja. Vannak szociális intézkedések, ezeket eh, hang, eh, erősíteni kell, ezt mutatják a tanulmányok is. Ezen sokrétű követelmények mellett mindenképpen szükség lesz egy bizonyos szintű pénzügyi támogatásra is. Beszéltem az eszközök növeléséről. Minden attól függ, hogy, hogy a költségvetés hogyan néz ki, de az elosztás mellett nagyon fontos a rendelkezésre bocsátás is. Ami még fontosabb az, hogy hogyan néz ki az administratív alap. Főleg a végrehajtás miatt fontos ez, és itt szükség lesz bizonyos változtatásokra. Végezetül néhány gondolat három területre. Az első az, hogy a lényeg erősíteni a vidékfejlesztési programokon. A vidékfejlesztési programok feladatai. A területi lényegi pontok melyeket maguk a régiók kell, hogy megnevezzenek, figyelembe kell, hogy vegyék a régiók igényeit. Ezzel ö, egyfajta esélyt biztosítunk a számukra. A részvételt szeretnénk biztosítani a vidéki területeken élők számára. Másik aspektus, ami még fontos, és erről a pontra többször is kitértem már, az, hogy ne csak a szabályzás módját módosítsuk, a végrehajtást is figyelme kell itt, figyelme kell itt venni, a kapacitás növelést. A vidékfejlesztési politika szempontjából ezek a soft intézkedések is nagyon fontosak. Szociális innováció alap a sikeres végrehajtás szempontjából. Ezek az intézkedések nyilván meg kell, hogy hozzák a kívánt hatást is, a fenntartható fejlődésre gyakorolt hatás és a nemzeti, a nemzetgazdaságra gyakorolt hatást is. Utolsó megjegyzés, öt alapelv a következő reformhoz. Az igények, mint már említettem, ne csak a növekedést és a modernizálást vegyék figyelembe, hanem a vidékfejlesztés át, átfogó alakítását is. Tudatosan be kell vonni minden lakossági csoportot, a szociális kirekesztettségi és szegénységi tendenciákat végjük ki ezzel. A multifunkcionalitást az erdőgazdálkodásban, mezőgazdaságban, figyelembe kell vennünk, és a vidékfejlesztési programok végrehajtását is biztosítani kell megfelelő kormányzás mellett. Ezeket kell átgondolni a következő reform kapcsán. Köszönöm. Bardzo dziękuję. Ale za to część tylko, która była w czasie. Köszönöm szépen az előadásokat. Természetesen először is köszönjük szépen azt a 20 percet, ami belefért az időbe, és utána pedig külön köszönjük szépen a plusz 5 percet. At any rate, an uh, hour later I will be very brief. Köszönöm szépen, akár most szólok hozzá, akár később mindenképpen rövid leszek. Tehát köszönöm a három előadónak, a tanulmányok elkészítését és az előadásokat. Nagyon örülök neki, hogy mindezekkel az információkkal hozzájárultak a KAP jövőjéről szóló vitához. Mindhárom előadás nagyon fontos és nagyon érdekes volt, de mindhárom területen vannak olyan témák, amiket még pontosítani kellene. Először is a közvetlen kifizetések célzottabbá tétele. Ez rendkívül fontos kérdés és olyan vita, amely a közvetlen kifizetések bevezetése óta gyakorlatilag folyamatosan tart. Na most ez a jobb célzottság, ez egészen pontosan mit jelent? Ami a bevételeket illeti, először is az a gazdákra, vagy magukra a termékekre, vagy az árakra lehet célzottan irányítani a közvetlen kifizetéseket. Amikor a gazdákra koncentrálunk, akkor mik a kritériumok? A kritériumok azok, hogy az egyéni gazdaságoknak milyen a termelékenysége, vagy pedig egy bizonyos területet nézhetünk, és akkor egyfajta általánydíjas megközelítést alkalmazunk, viszont meg kell néznünk, hogy milyen bonyolult kritériumok alapján tudjuk a megfelelő célzottságot meghatározni Európai Uniós szinten, tagállami szinten, illetve a gazdaságok szintjére lebontva. Különösen amikor a zöldítésről beszélünk, de erre majd később fogok rátérni. A második kérdés a kockázatkezelés. Voltak itt olyan kérdések Louis Mai előadásában, amelyek rendkívül fontosak, de amelyek kapcsán egy kicsit megváltozott a vita. Az első fontos az, hogy Kína GDP emelkedésének a csökkenése, illetve a termékek árának általános csökkenése milyen kihatással van az Európai Unióra. Azt is meg kell néznünk, hogy az Európai Uniós gazdák hány százaléka részesül közvetlen kifizetésben. A nagy kérdés pedig az, hogy melyik bevételt fogadjuk el kiváltó alapnak a közvetlen kifizetések kapcsán, és hogy a kalkulációkat hogyan kell elvégezni. Azt is figyeljük már körülbelül tíz éve, hogy hogyan tudnánk ezen a rendszeren javítani, ez az egyik legnagyobb prioritásunk. Ugyanakkor azt tudjuk, hogy olyan adatkötelezettségek vannak, amelyek még nem állnak rendelkezésre az Európai Unió szintjén. Aztán egy jól működő pénzügyi piacra van szükség, amely a jól működő belső piac működik a gabonáknál, de nem működik a tej esetében ezen kívül a költségvetési megkötések, amelyek most megfolyják a kezünket, szintén nem könnyítik meg a helyzetet. Végezetül pedig a vidékfejlesztés kapcsán tulajdonképpen nem az intézkedések hiányoznak, mert az intézkedések rendelkezésre állnak, inkább az hiányzik, hogy jobban össze tudjuk hangolni a már létező intézkedéseket más politikákkal és más eszközökkel. Aztán beszélnünk kell a környezeti kérdésekről és a zöldítésről, különösen az a fontos kérdés, hogy a séma alá mekkora területek tartoznak, tehát a lefedettség kérdése, illetve le kell folytatnunk a vidéki területeken a munkahelyekről és a fejlődésről elindított vitát, valamint azt is meg kell néznünk, hogy a tagállamok milyen eszközökkel rendelkeznek annak érdekében, hogy a szakadékot csökkenteni tudják, hogy ez ne lehessen szélesebb. A biztos is úgy vélte, hogy az egyszerűsített kápot még tovább kell egyszerűsíteni. Azt mindannyian tudjuk, hogy létezik némi feszültség a környezeti és a gazdasági célkitűzések között. Ez így van. Ez a feszültség létezik, ezzel a feszültséggel foglalkozni kell, amennyiben szeretnénk megoldani a politikákat, és célzottabbá szeretnénk a problémákat, és célzottabbá szeretnénk tenni a politikákat. A szubszidiaritás és az egyszerűség nem feltétlenül járnak karöltve. Úgyhogy jobban be kell azonosítanunk, hogy mi az EU-s hozzáadott érték a prioritásokban, tehát melyek azok a területek, ahol EU szintű választ kell találnunk, melyek azok a területek, ahol az eredeti szint, tehát a tagállami szint a megfelelő megoldási szint, és melyek azok a területek, ahol magának a gazdának a felelősségét kellene hangsúlyozni, és nekik, mint vállalkozóknak kell bizonyos kockázatokat vállalni. És van még itt egy harmadik kérdés, amely rendkívül fontos. Vannak feszültségek a munkahelyteremtés és a gazdasági fejlődés között sokszor választani kell, hogy vagy az egyik, vagy a másik. Ez különösen igaz a vidéki területekre. Az első szektor folyamatosan veszít munkahelyeket, és ez valószínűleg továbbra is így lesz. De ennek nem kellene azt jelentenie, hogy a vidéki területek unblock elvesztenek munkahelyeket, hiszen az innováció és az új technológiák segítségével nettó pozitív munkahelyteremtést lehetne megvalósítani a vidéki területeken csak hogy ehhez a különböző politikák különböző aspektusait össze kellene hangolnunk, ahelyett, hogy a politikákat és a célkitűzéseket egymás ellen fordítjuk. Vagyis be kell azonosítanunk a prioritásokat, és ezekhez kell tartanunk magunkat. Egyelőre úgy tűnik számunkra, hogy a klímaváltozás, illetve a klímaváltozás által megkövetelt adaptáció, alkalmazkodási képesség nagyon fontos a versenyképesség szempontjából, az innováció szempontjából és um, az új munkahelyek megteremtésének szempontjából. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor most megkezdjük a vitát. 16-an szeretnének hozzászólni. Tarabella úr lesz az első, egy percet tudok adni. Köszönöm szépen, elnök úr. Tényleg nagyon rövid leszek, két kérdésem van, de sajnos el kell mennem. Nem fogom tudni meghallgatni a választ, de mindegy, azért elmondom a kérdéseimet. Tehát, mivel hogy a valóságot, a gazdasági valóságot nem veszik figyelembe, a kifizetések, ezért szeretném megkérdezni esetleg, hogy az anticiklikus megoldások alkalmazhatóak-e, mint ahogy azt Amerikában alkalmazzák, hogy ez esetleg nem felelne meg jobban a jelenleg igen nehéz helyzetben lévő gazdaságnak, mezőgazdaságnak. És az a tény, hogy a stratégiákat öt évre dolgozzuk ki, az szerintem némiképp problematikus. Lehet, hogy 20-25 évre előre kellene gondolkodni, és azt is figyelembe kellene venni, hogy a fiatal gazdák nem biztos, hogy minden esetben át fogják venni a gazdaságokat. És az ilyen jellegű stratégiák, nem tudom, hogy teljesen életképesek-e, és pontosan egy perc alatt be is fejeztem, elnök úr. Köszönöm szépen! Kedves kollégák, Nicholson képviselő következik. Köszönöm. Én azt hiszem, hogy elég nevetséges valakitől azt kérni, hogy egy percben reagáljon három ilyen prezentációra. Na most, amikor a legutóbbi reformokat végrehajtottuk a CAP szempontjából, és amikor én ideérkeztem, akkor rengeteg mezőgazdasági probléma volt, és azóta a mezőgazdaság teljesen megváltozott. 2004-ben a single farm payment érvényesült, és utána pedig tovább léptünk, és megint megváltozott az egységes területekre vonatkozó kifizetés. Senki sem tudott felkészülni arra, hogy mi fog történni majd a szarvasmarha ágazatban folyamatosan változott a helyzet, először a szarvasmarhákra, utána a juhokra vonatkoztak ezek az új szabályok, és végül mindezek a gazdák a csőd célére kerültek, és most mindez átterjedt a tejágazatra is. És ez az új reform, amiről beszélnek, ez lehetséges lesz, ez életképes lesz annak fényében, ami a múltban történt. És lenne még egy probléma, amiről beszélnünk kell, itt van az elefánt a porcelánboltban, ami pedig az, hogy amikor a következő reformot végrehajtják, a Brexit már megvalósul, az Egyesült Királyság nem lesz itt az EU-ban, és úgy tűnik, hogy az Egyesült Királyság azért mégiscsak 16%-át képviselte a teljes európai piacnak, és mi történik majd azzal, a 20 milliárddal, amit minden évben befizet az Egyesült Királyság, bár mondjuk körülbelül 9-et kellene, tehát akkor ki fogja kifizetni az extra reformt, reformot. Tehát, hogyha az Egyesült Királyság már nincs itt, már nem lesz nettó befizető, akkor miből fogják megvalósítani ezt az új reformot? Lehetséges lesz ez a gyakorlatban? hogy fog kinézni az Európai Unió és a KAP jövője és finanszírozása, hogyha az Egyesült Királyság már nem lesz itt. Én majd Londonban harcolok, de a kollégák, akik itt maradnak, nekik itt kell majd megvalósítaniuk az akkori finanszírozási lehetőségekkel a célkitűzéseket, és remélem, hogy ez sikerülni is fog. Thank you, Chair, and thank you, Jim Köszönöm szépen, és Nicholson képviselőnek köszönjük a kedves szavakat, tehát mi is reméljük, hogy minden a lehető legjobban alakul majd, és mi is minden jót kívánunk az Egyesült Királyságnak. Itt van a Brexit, viszont a szimplifikáció, az egyszerűsítés szót nem nagyon hallottam az előadásokban, pedig mindenki aggódik amiatt, hogy a túl bonyolult helyzet egyszerűen tarthatatlan. Ellen Matthewsnak köszönöm szépen az előadást. A lépcsőzetes phase-out kapcsán szeretnék még némi információt kérni. Tudom, hogy mi történt más ipari ágazatokban, tudom, hogy mi történt, de azért szeretnék némi pontosítást kérni, és ami, hogyha már a Brexitről beszélünk, akkor van valami ötletük arról, hogy mi történik majd 2020 után a mezőgazdasági politikával? Ugyanis azt hiszem, hogy sok kollégát érdekelné az ön bölcs véleménye, hogy itt és most akkor ingyen és bérmentve megkapjuk öntől a bölcs válaszokat. Köszönöm szépen, hát nagyon örülök, hogy még nevetni is tudunk. Elnök úr, köszönöm szépen. Nagyon sok információt kaphattunk ezekből a prezentációkból, voltak átfedések, de nagyon sok mindent megtanulhattunk. A közvetlen kifizetések szempontjából a közvetlen kifizetések kérdése most már úgy jelenik meg, hogy a termeléstől való függővi tétel újra visszatér-e Ezen kívül tovább kell szabályozni, méghozzá európai szinten kell tovább szabályozni ezeket a kérdéseket, mert amikor a tejválságot európai szinten akartuk megoldani, akkor ez nem működött, lehet, hogy vissza kell térni a tagállami szintre. Az anticiklikus megközelítés lehet, hogy jó megoldás lenne, mindenképpen el kellene ezen gondolkodnunk. Beszéltünk a vidéki területek jellegéről, és természetesen egyikünk sem szeretné azt, hogyha vidéki területek egyfajta sivataggá válnának, és itt kellene valahogy megélniük a gazdáknak. Pani poseł Hojbusz. Madame Hojbusz. Herzlichen Dank. Ähm, herzlichen Dank für die Präsentation. Köszönöm szépen. Mindhárom előadóhoz szólnék többféle modellt mutattak be, és az lenne a kérdésem, hogy önök szerint a klíma célkitűzések végrehajtásának melyik modell felelne meg legjobban, anélkül természetesen, hogy ez ellehetetleníteni a mezőgazdaság helyzetét. Ezen kívül szeretnék visszatérni Matthews professzor néhány megjegyzésére is. Bevezető szavaiban azt mondta, hogy a kapnak az is feladata, hogy a piac negatívumait kompenzálja. Szerintem nem ez a kap feladata. A kapnak meg kellene előznie ezeket a nehézségeket, tehát inkább a megelőzésre, mint a gyógyításra kellene koncentrálnunk. És továbbra is Matthews úrhoz szólok, aki azt is mondta a bevezető mondataiban, hogy a kölcsönös megfelelés szabályai hogyan érvényesülnek, illetve hogy a versenyképességet meg kell erősíteni, és hogy ez a kettő hogyan összeegyeztethető. Én viszont személy szerint úgy gondolom, hogy a versenyképesség növelése lefelé fogja húzni az árakat. Mi az ön vélemény erről az ellentmondásról? Non, alors voilà un sujet bien délicat. Köszönöm. A gazdák nálunk öngyilkosok lesznek a kap miatt, nagyon sok régióban. És erről nem beszélünk eleget. A következő kapról van szó. Én a következő gazdasági katasztrófa előkészítéséről beszélnék. A kap néhány védője kritizálta azt, hogy az államoknak biztosítani akarjuk azt, hogy saját élelmiszerellátásukat kézbe vegyék, és a kapot nemzeti gazdaságpolitikává, mezőgazdasági politikává alakítsák. Tudva, hogy az utolsó kap nem volt sikeres, ez olyan, mintha egy tűzoltó piromán lenne ami a francia politikát illeti. A francia gazdák úgy érzik, hogy itt nem lépnek, közben a szociális dömpinget szervezik meg, és nem fel a verseny a tagállamok között, sőt, még a nem tagállamokat részesítik előnybe. A kvótákat fel kell számolni. Önök számára ez nem gond, ami nálunk probléma. Kap 2020 után a gaz, mezőgazdaságot át kell szervezni, ez a gazdák gazdasága kell, hogy legyen, és nem a technokratáké. De sajnos önök a másról beszélnek, a kvótát vissza kell állítani, a spekulációt meg kell szüntetni a mezőgazdaságba, és a kap, vissza kell állítani mindazt, ami tönkretett a kap az elmúlt években. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a prezentációt. Nagy hírverést adtam, én reklámoztam ezeket az előadásokat nálunk, nagyon fontosak ugyanis a közvetlen kifizetések. Ez, ha megnézzük a nyugat és a keleti országokat, nagy eltérést eredményeznek, de nálunk a helyzete, a gazdák helyzete még így is nehezebb, még nehezebb lenne. De nem értettem abból, amit elmondtak önök, illetve a bizottság, azt, hogy a közvetlen kivizetéseket mi váltja majd fel, mert ezek nélkül bizonytalan helyzetbe kerülnek a gazdák. Mit, cél, mit szeretnék megcélozni a termékeket, a kifizetéseket? a, az árak, a termékek és az előállítói között megfelelő egyensúlyra van szükség hozzáférhető áron jó minőségű terméket kell biztosítani. Köszönöm. Köszönöm. Az első prezentációban azt hallottuk, hogy pénzt kell adni azoknak, akik a legjobb eredményeket érik el. Gyors példa jött nekem elő, hogy az egyik leggazdagabb ország ezt választja, és rendkívül jó eredményeket fog elérni, akkor a szegényebb országok szenvedik ezt meg, és közben az EU-nak egész más a célja, éppen ennek ellentéte. A második prezentációban van egy olyan hozzáállása a tejgazdaságoknak, ön beszélt arról, hogy túl nagyok ahhoz, hogy csődbe menjenek bár a terv az volt, hogy bővítsük őket, annak ellenére, hogy árválság volt. Ön a kötelező csökkentésről beszélt, kötelező, nem tudom, hogy ez a VTO kihívásokkal számot vette, de azok a gazdák, akik közvetlenül a piacra termelnek, ők nem felelősek a többletért, meg vannak a saját ügyfeleik, fogyasztóik, nekik termelnek, és hogyha ezt visszavennék, akkor ez nem lenne fel. Azután mi történt az 5 milliárd euróval? Feltetően a kérdés szerintem ezt arra költötték, hogy több berendezést vettek, és ön nem beszélt a jövőbeli piacokról, hogy a határidős piacokról, ezek a legfontosabb eszközök. Elnézést, elnök úr, kicsit többet beszéltem. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az elhangzott három prezentációt. Ez valóban sok gondolatot ébreszt bennünk néhány kérdést föl kell tenni, vagy tudatába kell lenni annak, hogy milyen mezőgazdasági modellre vágyunk, ez alapvető. A másik kérdés, milyen ruralitásra vágyunk, vagyis milyen vidéket szeretnénk, hogyan lehet majd szabályozni a piacot, meg lesznek ehhez az eszközök és különböző lehetőségek az anyagok. Különbséget kell tenni a célok és az eszközök között ahhoz, hogy megcélozunk egy-egy területet, differenciálni kell az eszközöket. Szerintem egy percben nehéz elmondani az álláspontunkat, de erre majd visszatérünk. Három pilléről beszélt, újra meg kell határozni az első pillért, annak tartalmát. Igazi közpolitikára van szükség, ami ezt kíséri, ami a gazdaságokat illeti családi gazdaságokat, ezeknek ellenállóbbaknak kell lenni, több munkahelyet kell teremteniük. A második pillér kapcsolódik a gazdálkodáshoz, az irányításhoz, a gazdák esetében, a másik pedig a vidékfejlesztési aspektus. Prioritást kell adni ezeknek a kérdéseknek, a territorialitásnak és a költségeknek Először is ez kell, hogy szempont legyen, és a második szempont az eszközök, és nem fordítva. Kedves kollégák, ma olyan a helyzet, hogy a gazda nem élhet a tevékenységéből, nem tud megélni, nincs egyensúly a kereslet-kínálat között, és ismerjük a világpiaci helyzetet e szempontból. A válságról volt szó, vannak megoldások, a megcélzott támogatás rendszerére kell visszatérni, és ágazatonként kell dolgozni. Sok lehetőség van, amelyet nem használtak ki, például a termeléshez kapcsolt támogatások, a köztámogatások, egyebek a szubvenciókat meg kell eh, szüntetni ahhoz, hogy eh, megmentsük a mezőgazdaságot. Több milliárd eh, euró értékben szubvenciót adnak a gazdáknak, és ezek nem hatékonyak. A szubvenciókkal fel kell, szubvenciókat fel kell számolni, a gazdák árakat akarnak, és nem pedig szubvenciókat. Pán Poszó Beldel. Berder úr, nincs itt? Nem itt van. Igen, köszönöm szépen. Lenne néhány megjegyzésem és egy kérdésem is. Megjegyzés. A zöldítésről beszélt Matthews úr, említette, hogy a one size fits all elképzelés nem működik jól. És hogy a lényeg az, hogy minden személyre szabott legyen a zöldítés, akkor a kontextuális struktúrában jobban illeszkedik? Kérdés. Hogyan lehetne a, a tartós innovációt biztosítani? A tartós innováció nagyon fontos a mezőgazdaság és vidékfejlesztés szempontjából. De ön pontosan melyikről is tett említést? Köszönöm. Dorfman. Ja, herzlichen Dank. Ich habe das alles Igen, köszönöm szépen. Nagyon érdekesnek tartottam mindazt, ami elhangzott. De kicsit védekezőnek tűnt minden. Azt nem hallottam, hogy a, maguk a gazdák a piacot hogyan erősíthetik jobban. Innovatív gazdaságokra van szükség, és akkor így nagyobb összegeket érhetnek el, termelhetnek meg a gazdaságok meg kell néznünk, hogy az élelmiszer láncban a gazdák milyen szerepet töltenek be. Az, amit a gazdák kiharcolnak maguknak, az jól megérdemelt euró, de amit önök elmondtak, az igen defenzíven hangzott. Két kérdésem lenne. Matthews professzor, nagyon érdekesnek tartottam a gondolatát, azt, hogy az első pillérben van egy teljesítménylista, és minden gazdaság maga választja ki, hogy mit szeretne elérni, és azzal kapcsolatban kapja a támogatást. De elgondolták-e azt, hogy, átgondolták-e azt, hogy ez a bürokrácia szempontjából mit jelent majd? ami a kockázatokat illeti, ezeket minimalizálni kell, ez így van, de a működő piacgazdaság kockázatokat feltételez, összefügg velük. Ezeket a kérdéseket fel kell tennünk magunknak, hogyha innovatív mezőgazdaságot szeretnénk a jövőben. Ačiū pirmininkė. <clears throat> Manau, kad iš tikrųjų. úr, elnök úr, úgy gondolom, hogy ma fel kell tennünk a kérdést, mi a végcélunk, mi a cél és szerintem a cél az, hogy el tudjuk látni magunkat jó minőségű élelmiszerekkel, és ezután kell beszélnünk az intézkedésekről, amelyek azt szolgálják, hogy a célt elérjük. Közös agrárpolitikánk van, de jelentős különbségek vannak a különböző országok és régiók között, melyek a bevételeket is illették ezek a különbségek. A bevételnek garantálnia kell a fennmaradást, ott vannak az árak, megfelelő árak kellenek, hogy legyenek, és csak aztán jönnek a szubvenciók. A piac diktálja az árakat, és a szubvencióknak köszönhetően tudjuk a gazda helyzetét javítani, és a gazdasága életképességét biztosítani. A kockázat fontos dolog, mert lehetővé teszi az, hogy beszerezzük az élelmiszereket elfogadható áron. Nem szabad itt kísérletezgetnünk a mezőgazdaság terén, hanem a meglévő problémákat kell megoldani. Például lemondtunk a tejkvótáról, és a probléma még mindig megvan ma. A bizottságban szavaztunk, három döntést fogadtunk el arról, hogy hogyan lehet a az áringadozást elkerülni, és hogy lehet megszüntetni a, az, hogy nem fizetnek a gazdáknak, sokáig várnak a, az ellenértékre, a termékeik ellenértékére, és a nagy különbségeket is meg kell eh, szüntetni, ami a közvetlen kifejezéseket illeti a tagállamok szintjén. Elnök úr, köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek a prezentációkért. Mindenképpen gondolatébresztő előadásokat hallottunk. Matthews professzorhoz fordulok, igen érdekes volt az előadása, három opciót ismertetett, a 2020 utáni helyzetre és a kivizetésekre vonatkozóan. Kollégáim a közép-kelet-európai országokban problémákkal néznek szembe, főként akkor, amikor a kifizetések kiegyenlítéséről van szó az új tagállamok, van alacsonyabb a hektáronkénti kifizetés a történelmi körülmények miatt és a tárgyalások eredményeként, de 2020 után már nem lesz ok, nem lesz jogi vagy gazdasági indok arra, hogy különbség legyen a kifizetések terén. Éppen ezért szeretném tudni, hogy ön hogy látja ezt az aspektust 2020 után meg tudjuk ezt a problémát oldani? Főként akkor, hogyha kevesebb pénz lesz a Brexit után. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Két-három kérdésem lenne. Az első kérdésem a közvetlen eh, kifizetések megszüntetésével kapcsolatos. Milyen alapot eh, választanak, figyelembe veszik eh, a ö, számlálót, vagy pedig a nevezőt, a, ö, mit, mi lenne a megfelelő, melyiket kellene figyelembe venni. És emellett a flat rate-ről mit gondol? Minden egyes gazda az Európai Uniótól ugyanazt a mértékű közvetlen kifizetést kapja. Ami pedig a vidékfejlesztést illeti, mi a véleménye a társfinanszírozásról, és arról az elképzelésről, amely itt felütött a fejét az Európai Parlamentben, hogy a vidékfejlesztést a mezőgazdaságból vegyük ki, és tegyük át a kohéziós politikába. A harmadik kérdés, ezt mind a hármukhoz intézem. Milyen szerepet játszanak játszik a bürokrácia és az ezzel kapcsolatos erőfeszítés az önök megpontolásában, illetve a piac meghatározó szerepe? Köszönöm, Takula úr. Mikrofon nincs bekapcsolva. Köszönöm, hogy megszervezte ezt a fontos szemináriumot, műhely beszélgetést. Ez a kap reform kialakításában siker segít bennünket. Szeretném elmondani, hogy itt a védintézkedésekre is gondolni kell, akkor, amikor a hatékony termelésről van szó az EU összes területén, régiójában. Én Finországból jövök, Lapföldben, Lapföldön a mezőgazdasági termelés időszaka relatíve rövid a következő kap reformja hogyan fogja biztosítani azt, hogy sikeres lesz a mezőgazdasági termelés még a leghátrányosabb régiókban is, például Lapföldön, Finnországban? Pani Doc. Doc kollega. Köszönöm, elnök úr, köszönöm az előadóknak, a prezentációkat. Világos, és már egy ideje mondogatjuk, hogy a kap jelenlegi állapotában nem sikeres, és nem támogatja sem a környezetet, sem a produktív mezőgazdaságot. 2020 után szerintem a produktív, versenyképes, fenntartható mezőgazdaságot kell kialakítanunk, és a környezetvédelmet és ahogy Ellen Matthews mondta a prezentációban, én szerintem ez, ezek a dolgok nem zárják ki egymást. Szó volt a Brexitről, foglalkozni ezzel, mert szerintem ez fontos lesz a jövőt illetően. Rendkívül döntő dolog az, hogy életképes gazdaságunk legyen, Európában, és hogyha az Egyesült Királyság gazdasága életképes, ez fontos Európának is, a többi országnak. A mezőgazdaság igen fontos szektor. Az EK importál francia gazdáktól 41%-ban például az ír termékek a Nagy- Nagy-Britanniában találnak piacra és szeretném kérdezni az előadókat és a bizottság képviselőjét, hogy van-e itt egy politikai ideológia, de ez nem fogja a gazdaságokat veszélybe sodorni? Sürgetni kell az, hogy megfelelő gyakorlati megoldások szülessenek, felismerve a politikai realitásokat. Köszönöm. Dante képviselő. Elnézést, egy másik bizottságban voltam, de elolvastam az összefoglalókat, és ami az OCM és a WTO szabályait illeti, itt vannak kapcsolatok és antagonizmusok. Ha megnézzük, hogy miket tartalmaznak a WTO boxjai, itt egy 10 milliárdos marzsról van szó, és azt figyeltük meg, hogy a kontinens összes nagy országa kihasznált ezt a másod. Brazília, USA, Kína, olyan országok, és az USA olyan országok, amelyek emelték a keretet, a mezőgazdaságra szánt keretet, és újból és újból emelték a gazdasági jellegű kereteket, borítékokat. Erről mit gondolnak? Panagán úr. Uh, thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Nagyon érdekes prezentációkat hallhattunk. Ellen Matthews nagyon jól részletekbe ment a kérdéskörrel kapcsolatban. Két kérdést tennék fel, az egyik Brexit-tel kapcsolatos, a másik pedig a pénzzel. Azt mondanám, hogy azoknak, akik azt mondják, hogy gazdák, csak azért ne adjunk 400 ezret évente. A másik pedig a következő, a, mi a nagy, nagy nyilvánosság véleményét illeti. Én városember vagyok, nem értem gazdaságban, nem is vagyok gazda, de azért nagyon jól tudom, hogy mi ö, ennek az előnye. Az apám ácsként dolgozott, és ö, nagyon jó munkát végzett szakemberként az EU-nak meg kell győznie a, az embereket arról, hogy ez a támogatás jó. Hagyjuk abba a zál, fehér zászló lobogtatását, mondjuk ki azt, hogy ez a pénz azt a célt szolgálja, hogy mindenki hozzáférhető áron jusson élelmiszerhez. Nagyon nagy kár, hogy nincs itt senki a bizottságtól, aki megvédhetne bennünket. Köszönöm szépen. Köszönetet mondok mindenkinek a feltett kérdésekért. A felszólalók listát kimerítettük, de én is szeretnék valamit elmondani. Gyufrida asszony. Grazie, grazie per avermi dato la parola. Köszönöm szépen, köszönöm. Röviden szeretnék mondani valamit, még akkor is, ha már nem sok idő áll a rendelkezésünkre, ezen hosszas prezentációkat követően. Az ellenőrzés teljes körű viszont nem vesz figyelembe egy aspektust. Mégpedig a Brexitet és ennek messze menő következményeit, azt, hogy a Brexit 2020 után milyen hatással lesz a gazdákra. És nem veszi figyelembe a bizottság omnibus rendeletét sem. Bár ez még az első szakaszban van, de azért ez az omnibus rendelet nagyon sok változást eredményezett már most is. Az egyik pozitív hatás az a fiatal gazdákra gyakorolt hatás, a másik pedig a minimum területmérték. A bizottság megpróbált bizonyos mértékig egyszerűsíteni, az omnibus rendelettel próbált ezt megtenni, az ellenőrzés, a felvizsgálat nagy lehetőség, a parlamentnek az együtt döntéssel van tapasztalata. A kap legyen karcsúbb, a kifizetés mostanáig alkalmazott rendszere nem működött teljes mértékben. Nehézkes is volt a tagállamok számára, de elengedhetetlen eszköz ez a számunkra. Még röviden én is feltennék egy kérdést. Uraim, hogyan szeretnék a külső hatásokat figyelembe venni. Például a megállapodásokat, a különböző egyezményeket. Azt kell megnézni, hogy milyen hatást gyakorolna egy ilyen külső tényező az Európai Unió piacára. Ha megnézzük a saját belső piacunkat, akkor azt kell mondanunk, hogy sok külső hatás befolyásolja az, ami külgánban történik. Az európai mezőgazdaság nagyon változatos. Lehetséges-e az, hogy továbbra is legyen egységes agrárpolitikánk. Takula úr beszélt a finn mezőgazdaságról. Lehet-e így figyelembe venni, a, vagy differenciálni, különbséget tenni a gazdaságok között? lehet-e differenciálni a szegényes talajjal rendelkező gazdaságok között például. Figyelembe lehet-e venni a talajminőséget, valamint a termelés mértékének a koncentrációját. Nyilván ez is kihatással van magára a termelésre. és a vidékfejlesztésre is. Beszéltünk a kohéziós politikáról, valamint a területi jellegről, de ez vonatkozik a vidéki területekre is. A vidék fejlesztési politikák finanszírozásával kapcsolatban ezt is figyelembe kell venni. És ott van még a foglalkoztatás munkahelyek. Ennyiben hagyom. Mindenkinek 10 percet tudok adni, hogy válaszoljon. Nem tudom, hogy ki fogja a kezdőrugást megejteni. Kezdjük Matthews professzorral. Thank you, Mr. Chairman, and Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a beszélgetéshez. Megpróbálok néhány kérdésre válaszolni, remélhetőleg a kollégáim majd válaszolnak a többire. A könnyebb kérdéseket fogom előrevenni. Nagyon sokan és nagyon találóan fogalmaztak, elmondták, hogy a Brexitet nem vettük figyelembe. Szeretném megemlíteni, hogy ezeket a dokumentumokat erre a workshopra, amely már idén júniusban került volna sor, tehát még a brexit kapcsolatos népszavazás előtt, akkorra készítettük el. Ezért nem tudtuk figyelembe venni a Brexitet a jegyzeteinkben, a feljegyzéseinkben. Nyilván ennek jelentős kihatása lesz az uniós költségvetésre, és a kap költségvetésére is. A piaci hozzáférés szempontjából is lesznek változások, lesznek kihatások, szabályozói területen is, hiszen az Egyesült Királyságnak lehet, hogy más reménye lesz, mint a többieknek bizonyos kérdésekben. Ezekkel mind-mind foglalkozunk majd. Szeretném elmondani, hogy ha azon gondolkozunk, hogy a jelenlegi mezőgazdasági politikán hogyan javíthatnánk, akkor észszerű lenne az, hogy attól függetlenül, hogy az Egyesült Királyság megye vagy marad, figyelme kell venni az alapelveket. A költségvetés mértéke persze majd a jövőben is fontos lesz. De szeretem volna elmondani, hogy miért nem helyeztünk a Brexitre akkora hangsúlyt, mint ahogy azt egyesek önök közül válták volna. Véleményem szerint a lényeges kérdés, mely felmerülhet, és melyre néhányan ki is tértek, az, hogy fogalmazzuk meg világosan a célokat, mielőtt kiértékelnénk a szakpolitikai eszközöket. Természetes az, hogy a szakbizottság tagjai ismerjék a gazdák aggájait és érdekeit. Az elején elmondtam, hogy nagyon sok gazda hagyatkozik, számít a közvetlen kifizetésre. Viszont ezzel kapcsolatban figyelme kell venni azt is, hogy a kifizetések költséget jelentenek az adófizetők számára és az uniós költségvetés számára is. A kérdés, hogy jól kihasználjuk-e az alapokat. Termeléstől függetlenített hektáronkénti támogatást adunk minden gazdának, korlátozott erőforrások mellett és Ezt a kérdést próbáltam megfogalmazni. A célok tekintetében valószínűleg úgy gondolom, hogy az ágazati szakpolitika vitája, bár ez már évezetes vita, de ennek használata arra, hogy a jövedelmel kapcsolatos problémákat megoldjuk, nem igazán hatékony. Való igaz, gyakran látjuk azt, hogy sok közvetlen kifizetés átlagon felüli jövedelmel rendelkező gazdasághoz megy. De még akkor is, ha nagyon alacsonyra helyezzük az értékhatárt, még akkor sem biztos, hogy egyenlőek lesznek a kifizetések, mert nagyon sok gazdaság más jövedelmi forrásra is hagyatkozik, lehet, hogy állatorvosnak van egy gazdasága, lehet, hogy valaki pusztán örökölte a gazdaságát. A kérdés az, hogy az ilyen gazdaságnak tényleg szüksége van a pénzre? Jól felhasználjuk a pénzeket? Ezt pusztán ágazati szakpolitika révén nem tudjuk meghatározni. Ezért mondjuk azt, hogy a mezőgazdasági szakpolitikára adott pénzt arra kell adni, ami a föld kezelés, termelés szempontjából fontos. Takula úr beszélt a természetes korlátokkal rendelkező területekről. Én itt nem látok semmiféle ellentmondást mikor azt mondom, hogy a termeléstől függetlenített kifizetéstől távolodjunk el, akkor az alapvető kifizetésről beszélek, és nem arról, hogy nem kell pénzt szállni az ilyen természetes korlátokkal a rendelkező területekre. Tudom, hogy vannak olyan vidékek, ahol a gazdák nagyon nehéz helyzetben vannak, és olyanok az adottságok, hogy a gazdák nem élnének túl támogatás nélkül, és szükség van, hogy támogassuk őket, ha az Európai Unió azt szeretné, hogy ezek a területek továbbra is rendelkeznek gazdákkal. Én nem ezekre a területekre gondoltam. Az, hogy a termeléstől függő támogatás majd előnyt jelentett, tényleg hasznos-e az adott gazdaság számára, azt nem tudom. Viszont ha szeretnénk fenntartani a mezőgazdasági tevékenységet az adott területen, akkor lehet, hogy minimális állatszámhoz, állatállományhoz, vagy valamihez hasonló, az kötnünk kell majd a támogatást. De van olyan is, amikor teljesen értelmetlen támogatni gazdákat, például Európa középső részén bizonyos nagyon termékeny területeken. A tejágazatban minden egyes, minden második tejelő tehén után kapnak támogatást, és ezzel áll elő a többlet. Itt az üzenetem az, hogy fogalmazzuk meg világosan céljainkat, és igazítsuk ezekhez a kifizetéseket, ahelyett, hogy szétszórnánk a pénzt a mezőgazdasági területeken. Ennek nyilván lesz pozitív hatása, és furcsa lenne, ha ez nem így lenne. Én ma délután azt a kérdést próbáltam megfogalmazni, hogy vajon így használjuk -e fel a legjobban a pénzeket, tekintettel a különböző kihívásokra azt látom, hogy sokkal jobban fel lehetne használni a pénzt, ha jóval célzottabban vetnénk be ezt. Feltettek néhány konkrét kérdést, megpróbálok utána nézni ezeknek a jegyzeteimben. Az egyik képviselő nagyon fontos megjegyzést tett arról, hogy a célzott megközelítés felé történő elmozdulás nagyobb egyszerűsítést jelente majd, vagy még inkább bonyolítja a helyzetet. Való igaz, a célzott intézkedéseknek megvan az ára, ezt tudjuk is, az önkéntes agri programok a másik pillér alatt sokkal bonyolultabbak, sokkal bonyolultabb kezelni ezeket ez bonyolultabb, mint alapvető kifizetéseket folyosítani a gazdáknak, még akkor is ha ott van a kölcsönös megfelelés és a többi. A tapasztalat azt mutatja, hogy a javított cél, célmeghatározás csökkenti a költségeket. Bár van transzakciós költségük, de ezekkel meg lehet küzdeni vannak feltételek, mondjuk öt évig vesz részt egy gazda egy programban, vannak indulási költségek, de utána az administratív költségek jóval alacsonyabbak lennének. Ezt az engedményt meg kell tennünk, és kezelhető is. Elhangzott egy kérdés valaki részéről, és valaki megjegyzést is tett erre, innovációval volt ez kapcsolatos. Megkérdezték, hogy a versenyképesség és a környezeti kérdések között előfordulhat-e ellentmondás. Én nem feltétlenül látok ilyet. Sokan úgy gondolják, hogy az intenzifikáció azt jelenti, hogy magasabb szintű külső inputokat kell használni, műtrágyát, stb. ahhoz, hogy versenyképes, versenyképes legyen. De ha szélesebb kontextusban nézzük az egészet, a fenntartható versenyképesség kapcsán mit próbálunk? Az erőforrás intenzitást szeretnénk csökkenteni, az inputokat számát szeretnénk csökkenteni. Így én nem látok itt semmiféle ellentmondást. Úgy érzem, hogy a gazdák ezzel mind egy irányba indulnának el. Még, hát valószínűleg lejárt már az időm, 10 perc lejárt, úgyhogy átadom a szót kollégámnak, hogy foglalkozzon a további kérdésekkel. Bazaposak. Merci. Euh, Köszönöm szépen. Több kérdés is szólt arról, hogy hosszú távon kell gondolkodnunk a KAP keretein belül. Úgy gondolom, hogy a tejválság részletes elemzése megmutatta, hogy mi is volt valójában a probléma, hogy mi is történt. Az történt, hogy egyedülálló intézkedésekkel próbáltuk megoldani a helyzetet, és nem volt átfogó víziónk, és hát ezek az intézkedések önmagukban nem voltak hatékonyak, ugyanakkor igen költségesek voltak. Tehát mindenképpen fontos, és ezért harcolunk mi is, hogy meglegyenek azok az intézmények, amelyek a piac kezelését meg tudják oldani, méghozzá hosszú távon ezzel a kérdéssel maximálisan egyetértek. Ennek a hosszú távú célkitűzésnek a kialakítása viszont elég nehéz. Az előző reform előtt Franciaországban nagyon jó mezőgazdasági miniszterünk volt, azóta is voltak jók természetesen, de akkor Michel Barnier volt a mezőgazdasági miniszter, aki tényleg megpróbált elgondolkodni a káp jövőjén, hogy mielőtt a jogi szövegeket létrehozzuk, egy kicsit gondolkodunk előre is. Úgy gondolom, hogy Michel Danten is erre utalt. Tehát szükség van egy közös jövőképre, mielőtt változtatunk. Hogyha nincsenek konkrét célkitűzéseink, akkor nagyon sokra nem jutunk a különböző jogszabályokra. Ugyanis, hogyha jól emlékszem, akkor 2008-ban nem is születtek tanácsi következtetések, annyira nem tudtak egyetérteni a tagállamok, csak egy elnökségi következtetés született. Tehát mindegyen egyetértünk abban, hogy egy közös jövőképre igenis szükség van. És volt még egy pont, amiről nagyon sokan beszéltek, ez maguknak, a kifizetett segélyeknek a költsége. Mindannyian tudjuk, hogy a tejválságnak mik voltak az okai, most már teljesen lebontottuk a helyzetet, és mindannyian tudjuk, hogy vannak költségei annak, hogyha gyorsan fellépünk, például, hogyha a keresletet próbáljuk befolyásolni egy ilyen uh, válsághelyzetben, mint ahogy ezt elmondta Louis Maé is az előadásában, és hogy melyek azok az intézkedések, amelyek viszont rendkívül költségesek. És paradox módon a tejválságban azok az intézkedések, amelyeket meghoztak, tulajdonképpen visszavetették a helyzetet. Ugyanis a termeléstől függővé tett támogatások csak oda jutottak, vagy oda vezettek, hogy még inkább csökkentek a tejárak, és tulajdonképpen kidobtuk az ablakon az adófizetők pénzét. A legutóbbi reformnál ugye felmerült az újratermeléshez kötés. Most én személy szerint úgy gondolom, hogy a pozitív externalitásokkal rendelkező mezőgazdasági ágazatokat tényleg védeni kell, és a nitrogén megkötésre képes gabonák esetét is figyelembe kell venni, hiszen ezekre is rendkívül nagy szükség van, és ezek a termeléstől függővé tett támogatások ugyan működnek, de ugyanezt egy válsághelyzetben bevezetni rendkívül ostoba ötletnek bizonyult. Az anticiklikus lehetőségeknél pedig megint csak el kell gondolkodnunk azon, hogy ez nem egy áll jó ötlet-e, hiszen hogyha magasak az árak, akkor utána nyújtjuk ezeket a támogatásokat, utána lejjebb mennek az árak, ami pedig megint nem jó a gazdák részére. Tehát az anticiklikus támogatásra nagyon sok rossz példát tudnék mondani ami ahhoz vezet, hogy a gazdaságok egyetlen termelésre állnak rá, és akkor megint csak kiszolgáltatottá válnak, megint csak egy lábon állnak, és nem több lábon állnak, ami kiszolgáltatottá teszi őket, tehát szerintem ez nem jó ötlet. Egyébként azok az országok, amelyek ezt a lehetőséget alkalmazzák, például az Egyesült Államok rengeteg pénzt költöttek erre, és nagyon kicsi eredményre jutottak például az árstabilitás szempontjából, vagy a költségvetési hatékonyság szempontjából. És Michel Danten kérdésére is rátérnék a WTO-s kötelezettségek kapcsán, hogy azért itt volt még némi mozgásterünk, Hát azért elég régóta próbálom már mondani a véleményemet, hogy véleményem szerint nem érvényesül ránk nézve ez a WTO-s kötöttség, ez nem létezik. A de minimis, szab, de minimis szabályoknál a 10 milliárd, illetve a narancs dobozban rendelkezésre álló összeszköz szerintem minket egyáltalán nem akadályoz. Tehát, hogyha megnézzük az utolsó termeléstől termeléshez, termeléstől függetlenített támogatásokat, akkor 6-8 milliárd azért mindenképpen kiadható lenne, ami összesen már 70 milliárdhoz vezetne. Hogyha megnézzük, hogy Kazasztánban, Oroszországban, vagy az Egyesült Államokban mi történik, akkor azt látjuk, hogy ezek olyan példák, amelyeket nem kell követnünk, különösen nem az USA példáját. Attól még, hogy valamit az USA-ban megcsinálnak, az nem jelenti azt, hogy ezt nekünk vakon követni kellene, mert ezek nem hatékony politikák. Köszönöm. Köszönöm szépen. Először is nagyon örülök annak, hogy Hojbus asszony támogatta azt a felvetésemet, hogy a rövid távú mezőgazdasági piacok fölötti intézkedések meghozatalát nem biztos, hogy a miniszterek tanácsának kellene ellátnia, hanem létre kellene hozni egy független hatóságot, mint amilyen egy független versenyhatóság például, és remélem, hogy ennek az ötletnek lesznek majd támogatói ebben a házban, úgyhogy Külön köszönöm, hogy támogatta ezt az alapötletet. Tehát, hogyha megvannak a jó gazdaságpolitikai intézkedések, akkor ahhoz kapcsolnunk kell azt, hogy előre gondolkodunk, és nem a tudatlanság útján indulunk el, és nem engedjük, hogy az opportunisták magukhoz ragadják a lehetőségeket. Önök itt az európai parlamenti képviselők, és ezeket a gondolatokat kell a szemük előtt tartaniuk folyamatosan a gazdaság, a mezőgazdaság és a gazdák megfelelő jövője attól függ, hogy a közpénzeket megfelelően tudjuk-e felhasználni. Mindannyian mezőgazdasággal foglalkozó közgazdászok vagyunk, és tudjuk, hogy ez a gazdák érdeke, valamint az adófizető polgárok érdeke is. Beszéltünk a konkurenciáról, vagy éppen a konkurencia hiányáról, ami most az Európai Unióra jellemző. Hogyha a 3.8-as bekezdést elolvassák, akkor itt látható a konkurencia problémákról szóló rész, a termelői csoportok esetében például, ugye termelői szervezetek esetében, aztán, hogy a nagyon magas versenyhelyzettel bíró ágazatokban a nem méltányos versenyhelyzet hogyan érvényesül, és a tisztességtelen versenyen túl azért még azt is szeretném elmondani, hogy itt az európai intézményeknél elég kevés az, amit megtesznek. Nem fogom megmondani, hogy melyik cégről van szó, de ennek a cégnek a képviselője elmondta, hogy egy nagykereskedő rendkívül elítélendő módon bánt vele, és azt az ajánlatot kapta, hogyha az adott szupermarket igazgatójának átadja a profitjának 4%-át, akkor bent maradhat ennek a szupermarketnek a beszállítói között, de amennyiben nem, akkor nem fognak többet tőle vásárolni, és itt most nem akarok neveket mondani. Jufida asszonynak azt szeretném elmondani, hogy valóban beszélni kell a Brexitről, de akár lesz Brexit, akár nem, akkor is javítani kell a kapot és a közpénzek felhasználását, mint ahogy ezt a kollégám is elmondta. Dodds képviselő kérdezte, hogy mégis mit jelent az, hogy mandatory, hogy kötelező. Valóban jelenleg csak becslésekkel dolgozunk, tehát talán egy kicsit túlzott a kötelező csökkentésről beszélni. De azért meg kell néznünk, hogy milyen hatásai lehetnek egy esetleges kötelező csökkentésnek a soft ruling logikáját követve olyan obamásan meg kell néznünk, hogy amennyiben a, az emberek nem tartják be az ajánlásokat és a követelményeket a szabályozó hatóságok részéről, akkor meg kell vonni tőlük a támogatást. Természetesen mindenki versenyképességről beszél, és mindenki versenyképességet akar magának nyerni, és tulajdonképpen így lehet összeegyeztetni a soft rulingot a kötelező vététellel. Nézzük meg, hogy mi történik az Egyesült Államokban, a Futures Market esetében, hogy hogyan működnek most a piackezelő hatóságok. Valóban megvannak az eszközeik, de ezek csak egy viszonylag rövid távú kockázatkezelésre alkalmasak, hosszú távúra nem. Uh, Köszönöm szépen. Az elején beszéltem a cél meghatározásáról. Ez a vidékfejlesztés szempontjából, tehát a második pillér szempontjából nagyon fontos. Lényeges az, hogy olyan célokat fogalmazzunk meg, amelyek túllépnek a pusztán mezőgazdasági szereplőkön, hiszen az egész agrárpolitika érintett. A támogatás és a közjavak mezőgazdaság általai előállítása mindent összevetve fontos cél, ezt kell szem előtt tartanunk. És ezért kell hangsúlyoznunk ezeket, kiemelnünk ezeket a megfontolások során. Ha jól tudom, kérdeztek arról is, hogy hogyan magyarázzuk meg a mezőgazdasági politikát másoknak is. Igen, a nem mezőgazdászok számára is érthető kell legyen a politika. A vidékfejlesztési politikában is mutatkozik ez. Az intézkedéseink között vannak olyan intézkedések, amelyek erre is odafigyelnek kérdeztek a mezőgazdasági területek és a vidéki területek sajátosságainak a megőrzéséről, és arról, hogy ezt hogyan lehet biztosítani. Többször is elhangzott, hogy a differenciálás, a területi differenciálás jelenleg a végrehajtásban nem mindig jelent prioritást. Külön oda kell figyelnünk arra, hogy az egyes vidékek milyen sajátosságokkal rendelkeznek, hogy ezeket a sajátosságokat meg lehessen őrizni. Fontos cél meghatározás ez, és a következő költségvetési időszakban ez lényeges lesz. Szeretnék még utalni arra, amit a bizottság elmondott. Itt főleg három aspektus került előtérbe. Véleményem szerint ezek nagyon fontosak. A vita lebonyolítás, a reformról szóló vita lebonyolítása miatt. Először is elmondták, hogy a meglévő intézkedéseket kell jobban kialakítani bemutattam néhány opciót, a reform esetleges opcióit. Természetesen az egyik lehetőség az, hogy a meglévő intézkedéseken javítunk. De céltól függően attól is függ minden, hogy a két pillér közötti kapcsolat hogyan javítható. Ez már most is lényegi szempont, és erre kell jobban odafigyelnünk a jövőben. Jobban kell odafigyelnünk arra is, hogy a vidékfejlesztés más szakpolitikákkal milyen kapcsolatban van. A következő reform szempontjából kulcsfontosságú lesz az a vita, amely arra összpontosít, hogy ezeket a viszonyokat, a szakpolitikák egymáshoz való viszonyát hogyan lehetne jobban figyelembe venni. A másik terület, amelyet itt kiemeltek, az ökológiai fejlődések, melyekre szükség van az éghajlatváltozás miatt. Az előttem felszólaló válaszában elmondta, hogy nincs itt feltétlenül ellentmondás, és ha van is, feloldható. Nagyon fontos az, hogy a vidékfejlesztési programokban legyenek olyan intézkedések, amelyek erre az aspektusra helyezik a hangsúlyt. Ezek az intézkedések az elkövetkező reform vitában központba kell, hogy kerüljenek. Ilyen értelemben ennek a megközelítésnek az erősítése fontos a jövőre nézve. Harmadsorban munkahelyek teremtése, munkahelyek biztosítása, munkahelyek biztosítása nem csak a programok révén, hanem más messze menő tagállami intézkedések révén is központi kérdést jelentenek. A vidékfejlesztési programokban ez kulcskérdés. Keressük az intézkedéseket nem az ágazatban, hanem máshol, hogy munkahelyeket, lehessen teremteni, Más ágazatokban a más gazdasági ágazatokban további foglalkoztatási lehetőségeket kell találnunk. Természetesen itt is figyelembe kell venni azt, hogy a szakpolitika más szakpolitikákkal összeegyeztethető legyen. Külön hangsúlyoznám azt is, hogy nagyon sok minden múlik a tagámi végrehajtáson. Nem csak a vidéki, vidékfejlesztési programok keretén belül határozzuk meg azt, hogy a hatás hogyan érhető el. És van itt egy kérdés, ami valószínűleg rendkívül fogas kérdést jelent, újra és újra említik ezt, említik ezt mindenhol, rejtetten is, és a vidékfejlesztés kiértékelésekor is. Az, hogy az intézkedések mennyire hatékonyak. Akkor, amikor a tanulmány feldolgozására készültem fel, találkoztam tagállami végrehajtókkal, és ők újra és újra elmondták azt, hogy nagyon átfogóak az administratív követelmények rájuk nézve. Ilyen szempontból jelentkezik annak a szükségessége, hogy a minisztériumokban dolgozó, a végrehajtással foglalkozó személyek helyzetét egyszerűsítsük. Nem azért, hogy kevesebb legyen a munkájuk, hanem azért, hogy hatékonyabb legyen a végrehajtás. Nagyon is jogos kérés az a tagállami résztvevők számára, de ez nagy kihívás is, tekintettel arra, hogy mennyire összetett a kérdéskör. Ezt az összetettséget a különböző sokrétű igény bemutatásával is megpróbáltam előadásomban bemutatni. Ez az összetettség nem használható fel arra, hogy bonyolult programokat hozzunk létre. A kihívás az, hogy hogyan lehetne végrehajtható programokat megteremteni, melyeket aztán a végrehajtók jól lebonyolíthatnak. A célkitűzésekre is vonatkozik ez. A tagállamok ezzel már foglalkoztak, és a jövőben is foglalkozni fognak. Ez is mutatja azt, hogy a tagállamok mozgástere mekkora. Ezen a területen láthatjuk, hogy jelentős a program összetettségével való kapocs és a végrehajtási intézkedések összetettségével. Természetesen van még itt egyéb kérdés is, amire ki kell térnünk, talán valami, amit hangsúlyoznom kell az, hogy ez a célirányultság, az intézkedések célirányultsága az első és a második pillér alatt a mezőgazdaságon túllépő célirányultság egy olyan gazdaság esetében, mely például mezőgazdaságon túllép, egy olyan aspektus, amely véleményem szerint a hitelességet követeli meg, és hitelességet érhetünk el más lakossági csoportok között is ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. És most ezzel a zárszóval be is fejeztük a műhely beszélgetésünket. Nem próbálom összefoglalni az elmondottakat, de az nyilvánvaló, hogy amit hallottunk, ez bátorítani, serkenteni fog bennünket a munkánkban. És ahogy elmondtam, a workshop végére érkeztünk. Köszönjük önöknek, uraim, hogy ezt az igen összetett kérdést átgondolták. Köszönjük a különböző tanulmányokat, és szinte biztos vagyok abban, hogy még fogunk találkozni, mert még van időn 2020-ig. Köszönjük a szakértők munkáját. Hölgyeim és uraim, kissé elmaradtunk a programunkhoz képest a következő napirendi pont a 11-es pont. A július 13-ai ülésen úgy döntöttünk, hogy a pámola és az esőerdők írtása témával fogunk foglalkozni, és a előadója a véleménynek új kollega, akit már üdvözöltünk ma délelőtt, és aki már többször hozzászólt. Florent eh, Marcelesi-ről van szó. Kérem, hogy eh, a véleménytervezetet minél tömörebben foglalja össze, talán egy percben még egy percet várunk azért, hogy akik távozni kívánnak, elhagyhassák a termet. Myślę, że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 5 perc, köszönöm. Köszönöm szépen. Az a helyzet, hogy a véleményben a pálmaolajról beszélünk, amely igen nagy ökológiai és szociális problémákat vált ki Indonéziában, Malajziában. A pálmafa kultúrák helyzete, tudjuk, hogy ezt az olajat üzemanyagnak is felhasználják, de fagylatba és pizzába is belekeverik, és ennek igen nagy következményei vannak, például az erdőírtás Indonéziában. Ez az ország körülbelül Németország területnyi földet veszítette el, területet, ami a az őserdőket, illeti eserdőket, az orangutánok kihalóban vannak, és a biodiverzitást is tönkreteszi ez a monokulturális modell. Ez a modell más súlyos következményekkel is jár, mégpedig azzal, hogy illegálisan megkaparintják a földeket, és ültetvényekre használják, és így a helyi közösségeket és a az őshonos közösségeket megfosztják a területüktől. Kis gazdákról van szó, akik fenntarthatóan élnek a pálmaolajból, és fenntarthatóan termelnek, viszont aggódunk, mert a fenntartható pálmaolaj nem igazoltatható, fenntartható módon, és tanúsítvány nem készülhet ezekről fenntartható módon. Meg kell nézni a világos normákat, környezetvédelmi, emberi jogi és földtulajdonlási szempontokat meg kell az érintett kormányokkal tárgyalni a bizottságtól és a tagállamoktól is azt kérjük, hogy jogalkotási kereteket szabjanak meg, szigorú, pontos kereteket, amit végre is hajthatunk azért, hogy az ellátási láncolat részevői a szabályokat betartsák, és a pénzt ne arra fordítsák, hogy a termelés esőerdő írtást eredményezzen a bioüzemanyagokról is szó van, első generációs anyagok, itt konfliktus van az élelmiszertermelés szempontjából, és ezek a az üvegházhatású gáztermelést mozítják elő. A kormányoknak ezt ismerniük kellene, nincs tanúsítványrendszer Európában ahhoz, hogy a mezőgazdasági üzemanyagokat megfelelően tanúsítsák. A COP21, a Párizsi Egyezmény, a Biodiverzitás Bizottság és a 2020-as célok itt mind felmerülnek. Néhány szóban szerettem volna ismertetni a véleményt, amelyet még nem fejeztünk be, egy oldalt írhatunk, mint tudják, a munka elindításához, és kérem, hogy küldjék be a módosító indítványokat, nagy örömmel vitatjuk majd ezeket meg, és szeretnénk megegyezésre jutni önökkel, és módosításokat szeretnénk beadni azért, hogy néhány pontot elmélyítsünk. A pálmaolaj súlyos környezeti problémákat okoz, és az Bizottság, az MV Bizottság együtt, az EP-beli kollégákkal együtt kell, hogy reagáljon, mivel ez szociális, demokratikus és ökológiai probléma is egyúttal. Mam drobny problem. Köszönöm, mondja az elnök úr. Van itt egy kis problémám. Veszisz úr először. Igen, köszönöm szépen. Ulam kért meg engem, mivel egy másik szakbizottságban kell lennie, hogy röviden szólaljak itt fel. Köszönöm szépen azt, amit elmondtak. Én is látom, hogy milyen gondot jelent az esőerdőírtás, de itt most tényleg csak a pálmával kellene foglalkoznunk. Ne sugaljuk azt, hogy a biodízelt vagy a repceolajként olajként történő felhasználását ellene, ellenezzük. Beszéltem a WWF képviselőivel, és azt mondták, hogy az itthoni előállítást támogatják. Emellett azt is kérem még, és erre vonatkozóan módosító javaslatot is teszünk meg, hogy az intézkedések amelyeket, melyek a vajsír, vajzsír növelésére vonatkoznak, támogassuk. Korábban is volt erre vonatkozó javaslatunk, a bizottság támogatta volna, de a tagállamok nem. A kollégáknak mondom, hogy vegyük vissza a vajzsírt ez nagyon fontos, nem is kell hozzá olyan sok pénzügyi eszköz. Véleményem szerint valamilyen jó kompromisszumot ezzel majd találunk. Szeretem volna ezt elmondani, és úgy érzem, hogy kompromisszumra tudunk majd jutni. Desz úr, árnyék jelentős tevőként beszélt Meló úr nevében, az összes árnyék jelentéstevőnek két perc van, és a többi hozzászólók pedig egy percet kapnak. Mélyen asszony. Köszönöm szépen, állnak úr. Én is árnyék előadóként beszélek az SND frakció nevében. Először is szíves köszönetet mondok Mácselézi úrnak azért, hogy ismertette a lényeget. A legfontosabb kérdések tekintetében közel álló a mi véleményünk, pálmaolajból energiát előállítani, mely üzemelné a gépjárműveinket, nagyon is érthető. Értem azt is, amit a gyümölcsel kapcsolatban elmondtak, és a pálmaolaj előállító országokkal kapcsolatban elmondtak ilyen, ezek tekintetében egyetértünk. De lenne még egy megjegyzésem, és ezt szeretném itt előterjeszteni. Először is. Azt mondta, hogy az élelmiszer előállításban egyre gyakrabban használják a pálmaolajat. Én más statisztikai adatokat kaptam ezzel kapcsolatban, utalnék is az Európai Pálmaolaj Szövetség eh, statisztikai adataira, az élelmiszerekben 2010 óta kevésbé alkalmazzák ezt. Kérném, egyeztessék az adatokat, eh, vessék össze az adatokat. Ami pedig a jelölést illeti, 2016 eh, óta most már ez rendezett, fel kell tüntetni a zsiradikok mértékét. Lehet, hogy ezzel ezt a pontot már le is tudtuk és emellett meg kell még vizsgálnunk azt is, hogy ha szeretnénk a biológiai gazdálkodást jelölni, az rendben van, de ezt ne jelöljük a csomagoláson, mert a csomagoláson a jelölések egyre bonyolultabbá válnak, egy applikáció révén sokkal könnyebb ezt feltüntetni. Emlékeztetnék nagyon röviden arra, elnök úr, hogy a hozam az a pálmaolaj esetében jóval nagyobb, mint a napraforgó, vagy a kókuszolaj, vagy a magyarolaj esetében. A gazdák számára ez a téma nagyon fontos, és ezért mindenképpen foglalkoznunk is kell ezzel a témával. Two minutes. Két percben sortól. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok mindent tudok támogatni a jelentésben, mondja Esvort úr, de felhívom a figyelmét az előadónak, hogy itt azt olvasok ki, hogy minden pálmaolajat rosszul állítanak elő, de biztos vagyok benne, hogy ő tudja, nem erről van szó. El kell ismerni, hogy vannak olyan régiók, amelyek bűnösek, rossz gyakorlatot folytatnak, és rossz hatással vannak a környezetre, és így a klímaváltozásra. De ugyanakkor el kell ismerni, hogy más területeken magas normákat alkalmaznak, és a palma, pálmaolajat fenntartható, felelős módon állítják elő. Éppen ezért milyen úton lehet elérni ezt az egész világon? Ez a minőségbiztosítási rendszer, mint az SPO, a fenntartható pálmaolaj termelés. Ezt bátorítani kell, a bevált gyakorlat alkalmazását, és ez a felvásárlásnál kell, hogy érvényesüljön, a kereskedelmi szervezeteknél kell erősködni azon, hogy ezt vegyék figyelembe, amikor vásárolnak. Ami a pálmaolajat illeti, nagy a kereslet a világon, és az EU valóban inzisztálhatna, erős kötetne azon, hogy a környezetvédelmi standardokat tartsák be, magas követelményeket, mivel kereslet van a termék iránt, és éppen ezért nyomást kell gyakorolni azokra az országokra, amelyek környezeti károkat okoznak. Ezekben asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék az előadónak a jó munkáért köszönetet mondani. Szívből támogatom ezt a jelentést a pálmaolaj iránti igény nagyon nagy, mindenben benne van, süteményben, süteményekben, kekszekben, előfordul. Nem azért, mert ez szükséges, de használjuk ezeket az előállításban. Elfogadhatatlan azonban az, hogy a világ más részeinek biodiverzitását felszámoljuk, megszüntetjük. Beszéltek itt a fenntarthatóságról és a tanúsítványokról, de vannak etikátlan magatartások is. A fenntarthatóság itt mese, az ágazat próbálja ezzel áltatni a fogyasztókat ha egyszer kivágtuk az, az őserdőt, akkor azért, hogy pálmaolajat állítsunk elő, és a helyére ültetünk valamit, az még nem jelenti azt, hogy az tartós lesz. A pálmaolaj helyzetét ne könnyítsük meg. És tekintsünk most el a bioüzemanyagok előállításától. Mindenképpen szükség van az olyan intézkedésekre, amelyek garantálják azt, hogy az összes szereplő figyelembe vegyék, az összes szereplő helyzetét figyelembe vegyék, de nem vonhatnak be senkit az ilyesfajta erdői társokba. úr, köszönöm elnök úr, köszönöm ezt a kiinduló dokumentumot. Mint ahogy már beszéltünk róla, ez a kérdés, amely ma foglalkoztat bennünket, igen vitatott a közvélemény szintjén, és úgy gondolom, hogy a fogyasztók egyre inkább akodalmaskodnak a termék alkalmazását illetően. Nem lehet azt mondani, hogy ez alaptalan, és ez értetetlen dolog. Őszintének kell lenni, amikor a kérdéssel foglalkozunk, de a kockázatokat, a károkat nem szabad eltitkálni, hiszen a pálmaolaj 60%-a az importált növényi olajnak nyugaton. Nagy érdekeltségek vannak itt, pénzügyi érdekeltségek a termék mögött, és mindez kapcsolódik egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekhez. Ha az egészségügyi kockázatokról beszélünk, ez év május 3-án az EFSA egyik anyaga kimutatta, hogy a pálmaolaj a tápanyag értékét nagymértékben elveszíti főzéskor, és a zsírsavak, amelyek benne találhatók, nem egészségesek. Ha a fiatalok ezt fogyasztják, ez káros számukra. Az EFSA véleményét idéztem. Ennek az alapanyagnak a fogyasztását csökkenteni kell, és egy sor súlyos patológiai következménye van a fogyasztásnak. Ismerjük a negatív környezeti hatását is ennek a kultúrának, mert elősegíti a monokultúrát, és erősíti az erdőírtás politikát. Befejezésként elmondom, mi is a fenntartható pálmaolaj? Nincsen ilyen termelés, a már itt említett okoknál fogva kihatása van a területre, és igen gyakran e mögött kizöldítünk egy olyan kárt, amelyet illegálisan állítottak elő. Egy percben. Szíves köszönetet mondok a jelentéstevőnek. Van itt egy alapvető probléma, és ez különböző politikai területeken jelentkezik. Úgy gondoljuk, hogy az ökoegyensúly Európa számára pozitívan alakítható, pozitív lehet számunkra az éghajlat alakulása ezzel kapcsolatban, de ha az elégvilágot nézzük, akkor negatív lehet. Nem csak a szállítási erőfeszítések miatt és a növényvédőszerek alkalmazása miatt. Hasonló a helyzet a ö, különböző húsok importjával esetében is. Számunkra lehet, hogy ez éghajlati szempontból pozitívnak tűnik, de ha az egész világ helyzetét látjuk, akkor ez negatív. Nem csak Európát kell kizöldíteni, hanem az egész világot. Um, Köszönöm, elnök úr mondja Brannen úr. Az egyik a címkézés. Sok mindent tehetünk ettéren, elismerem, hogy vannak korlátok a csomagolást a csomagolás méretét illetően, de a technológia és a barcode, azután az, hogy mobil telefonokat lehet szkennelés átvilágítás céljára használni az üzletekbe, tehát nagyon sok mindent fel lehet sorolni, hogyha különböző olajakat tartalmaz egy termék, normál pálmaolajat, vagy másfajta olajat, ezt mind fel lehet sorolni most már a csomagoláson. Ashford úr által elmondottakat folytatnám. Egy akkreditációs program részesei vagyunk, a Fair Trademarkról van szó. Tudom, hogy a címkézésnek vannak korlátai, de nem értek egyet azzal, hogy nincs fenntartható pálmaolaj termelés mert akkor ez azt jelenti, hogy nincs fair trade, ez is csak mítosz. Van itt egy köztes út, és ahogy Richard elmondta, van egy kerekasztal tárgyalás a fenntartható pálmaolajról, NGO-k és a Wetland szervezet és a VFF is részt vesz ebben, és hogyha nem lehetne elérni a fenntartható pálmaolajat, akkor ők nem vennének ebben részt. Ez egy növekvő piac az EU-ban, és a fejlődő országok számára is, és nem szabad ezeket a piacokat elhanyagolni. Igen, köszönöm szépen. A jelentés nagy részével egyet tudok érteni, de lenne néhány megjegyzésem is, lehet, hogy majd módosítókat nyitok be erre vonatkozóan. azért nem mondjuk azt, hogy az első üzemanyag generáció maga az ördög. Használhatjuk a különböző olajakat, repceolajat, stb. Nem ellenezzük a cukoretanolt sem, az Európai Unióban a, ott van a kölcsönös megfelelés, kizöldítés és az egész agrárpolitika, valamint a tanúsítás, elértük a tanúsítást az ilyen nyersanyagok esetében, ezt hangsúlyozni kell a jelentésben is. Az nem lett rossz, hogy ö, különböző régiókból idehozzuk ezeket a nyersanyagokat. Loazó úr, köszönöm elnök úr. A pálmaolaj világtermelés növekszik, mert nagy a kereslet Kínában és Indiában, és a másik pedig az agroüzemanyagoktól függnek az európai országok. 2020-as termelés meg fog duplázódni 2050-re. De tudjuk, hogy erdőírtással jár ez, és a biodiverzitásnak árt sok skandalum történt itt, például Szumátrán, Indonéziában, a Tesoniló parkban, ahol feltörik a földeket, szűzföldeket, és pálma olajat akarnak termelni, és felgyújtották, vagyis elégették a növényzetet. Más országokban is korrupciót figyelhetünk meg azért, hogy a pálmaolaj termelés beinduljon. Ez destabilizálja az állatok és az emberek együttélését, és a lakosság kénytelen elhagyni a saját területét. Hausling képviselője szó. Igen. A fenntartható pálmaolaj előállítást mindenképpen meg kell még egyszer beszélnünk. A pálmaolaj előállításának 90%-a nem fenntartható ha ez az erdőírtásért felelős, akkor nem lehet ezt tanúsítani, és nem lehet fenntarthatónak minősíteni. Nem beszéltünk fenntartható termelésről sem, mert ha lehet, hogy valamiben jobban el lehet járni, de ha valamit kivágunk, akkor a talaj is értéktelné válik ügyeljünk arra, hogy a tanúsítók ne próbálják, próbálnak meggyőzni valami olyasmiről bennünket, ami nem fenntartható. Továbbá Indonézia. A, tavaly le, a leégett őserdők miatt három hónapig smog volt. Erre is oda kell figyelni. A német kollégáim már elmondtak, nekik mondom, hogy nem, mégis csak a férfiakra gondoltam. Tehát, ha beszélünk itt a különböző agró üzemanyagokról, az agró üzemanyagok, ha ezeket pálmolajban látjuk elő, a skandalumnak minősíthető. Buda úr, igen, köszönöm szépen, nagyon röviden. Kérnek szépen megkapcsolni a mikrofont. Ah, nagyon röviden, elnök úr a pálmaolaj élelmiszer vonzatára utalnék. Romániában jelenleg nagyon sok olyan élelmiszer van a piacon, amely tartalmaz pálmaolajt. Néhány szakértő azt mondja, hogy ez tápláló a gyerekek élelmezésében ez fontos, főleg a, tá- a tejpor esetében. Oda kell erre figyelni szigorúan nagy hangsúlyt helyeznék arra, hogy megfelelő módon címkézzük fel azokat a termékeket, amelyek in extremis tartalmaznak pálmaolajat. Ez veszélyes lehet az emberi, egészségére, az emberi egészségre. Azok, akik gyors nyereségszerzésben reménykednek, pálmaolajat használnak, például a tejpor előállításában. Köszönöm. Przedstawiciela komisji, pana Stielstra, jeśli można. Talán most Szírszre úrhoz fordulnék, aki az Európai Bizottság képviselője. Kérjük, hogy rövid megjegyzést tegyen tömören a témához. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és meghallgathatom ezt a vitát a bizottság álláspontját egyelőre még nem tudom közölni, a végleges álláspontunkat, viszont a Pámola és az őserdők írtásának kapcsán hát a jelenlegi vitákat össze tudom foglalni a bizottság berkein belül, végleges álláspontunk még nincsen konkrétan a véleményről. Az esőerdők írtása és az esőerdők romlása rendkívül fontos prioritás a bizottság és az Európai Unió számára egyaránt. Nagyon sok nemzetközi kezdeményezés indult el ebben a témában, nem fogom most itt felsorolni a neveket és a címeket, de van például az UN Fórum, az ENSZ Fórum, a Klímakonvent, a Red Plus, és az EU saját erdőkre vonatkozó szövege, valamint a FLECT. Természetesen a New Yorki nyilatkozathoz is csatlakoztunk az erdők témájában, különösen az SDG-k témakörében, valamint az erdőírtás témakörében. a 15.2-es célkitűzésnél ahol valóban kézzel fogható eredményt értünk el, az az illegális fakitermelés, de ennek ellenére még nemzetközi, illetve nemzeti szinten is többet kellene tennünk. Ez közös célkitűzésünk. Az is egyértelmű, hogy az illegális fakitermelés elleni fellépéshez még sokat kell tennünk, és azt is mindannyian tudjuk, hogy az erdők írtása a FAO véleménye szerint nagyon sokszor mezőgazdasági eredetű, több mint 50% mezőgazdaság eredetű, 40% a kereskedelmi mezőgazdaság, és 33%-a pedig a helyi lakosság túlélésére vonatkozik, tehát megélhetési mezőgazdaság, valamint bányászat. Ami az EU fogyasztást illeti, illetve hogy ez hogyan kapcsolódik az erdőírtáshoz, itt ugye nem csak világszinten, hanem európai szinten, illetve helyi szinten is figyelnünk kell a különböző dinamikákat a kitermelő országokban. Úgy véljük, hogy nincsen egy olyan megoldás, amely mindenre megfelelő, hanem nemzetközi, európai és helyi szinten egyszerre kell fellépni, a helyi önkormányzatok, illetve az ipar képviselőinek a együttes bevonásával. a kereskedelmi és az üzleti oldalt is be kell vonni a tárgyalásokba. Ezen kívül a fogyasztókat, tömörítő szervezeteket, a Tropical Forest Alliance képviselőit, tehát minden egyes érdekelt felet be kell vonni a munkába. És akkor most nézzük konkrétan a pálmaolajat. Mi nem nagyon teszünk különbséget a különböző növényi olajak között, de természetesen mindannyian tudjuk, hogy milyen viták folynak jelenleg a pálmaolaj témakörében. Tudjuk, hogy igen széles körű a pálmaolaj felhasználása, tudjuk, hogy ez mennyire fontos a termelő országok számára, hiszen ehhez nagyon fontos kereskedelmi és gazdasági érdekek kapcsolódnak. De látjuk az árnyoldalát is a pálmaolaj termelésnek az utolsó bekezdésben megfogalmazásra került, hogy specifikus tanulmányt kértünk a pálmaolaj termelés környezeti kihatásairól és egy mélyreható elemzést is végzünk majd a jelenlegi termelési módszerek fenntarthatóságával kapcsolatban. Tehát a bizottságon belül folyamatosan folyik a vita mind a pálmaolajról, mind az erdőírtásról és a kettő kapcsolatáról is. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének a hozzászólását, és akkor most megadom a szót az előadónak három percre. Köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm a kollégáknak, akik hozzászóltak ehhez a témához. Köszönöm mindazoknak, akik elmondták a véleményüket a véleményről. Nagyon fontos megállapodásról van itt szó. Meg kell oldanunk a malajziai katasztrofális ökológiai helyzetet. Úgy gondolom, hogy a problémák megoldásában egyelőre konszenzusra jutottunk. Abban megegyeztünk, hogy a címkézés milyen fontos szerepet játszik. Tehát ezzel kapcsolatban nem lesz probléma. A fenntarthatóság a pálmaolaj tekintetében egyelőre még nyitott kérdés, különböző egymásnak ellentmondó véleményeket hallhattunk. Vannak olyan kistermelők, amelyek, vagy akik fenntartható módon termelik a pálmaolajat, de összességében azért kimondhatjuk a pálmaolaj termelésben, hogy a nagy multinacionális cégeknél egyáltalán nem fenntartható módon zajlik a pálmaolaj termelés. Tehát el lehet különíteni a fenntartható módon előállított pálmaolajat és a nem fenntartható módon előállított pálmaolajat. Ez a kategorizálás tulajdonképpen megvalósítható. Beszélnünk kell egészségi kérdésekről, környezeti kérdésekről és politikai kérdésekről. Természetesen minden egyes kérdéskörben várom a módosító indítványokat. Megfelelő politikai és diplomáciai eszközöket kell kidolgoznunk a problémák megoldására. Európai szinten kell fellépnünk, mert véleményem szerint ez a leghatékonyabb. Köszönöm poprawki do 15 listopada. Przechodzimy do punktu 12. Köszönöm szépen. Hogyha lezártuk a 11-es napirendi pontot, akkor tovább léphetünk a 12-esre. Itt tulajdonképpen a háromoldalú tárgyalásokról van szó. Hausling úr. Ja, Herr Vorsitzender. Igen, elnök úr, kedves kollégák, két perc, hát ez nagy kihívás. Holnap kezdődik a 12. trialógus. A nyári szünetet követően a szlovák elnökséggel együtt felvetük a tárgyalásokat, folytatjuk. Szeretnénk jó eredményt elérni a végén. Az ezzel ellenkező híreszteléseknek én ellent mondanék kompromisszumokat próbálunk sok ponton elérni, olyan pontokon, melyek mostanáig eh, megoldatlan problémát jelentettek. A korábbi elnökség nem volt hajlandó a struktúráról beszélni, és arról, hogy mi az, ami a parlament feladata, és hogy eh, az együttöntési eljárásban mi az, amiben beleszólhatunk. A szlovák elnökség alatt jelentős eredményeket értünk el ilyen tekintetben, sikerült előrelépnünk, és sok szöveget sikerült is az alap jogi aktusba bevenni. A delegált jogi aktusok számát sikerült is minimalizálni. Így az a végrehajtási és delegált jogi aktus, valamint az alap jogi aktusok között kompromisszumokat sikerült elérni. Mi, van, mi maradt még megoldatlan? Holnap ezekről fogunk beszélni. Egyrészt az a kérdés, hogy a kivételes szabályokat, melyek léteznek, nagyon sok területen is, hogyan futathatjuk ki, szüntethetjük meg. Bizottság egy konkrét dátum ma állt elő, 2021-től csak bio vetőmagokat lehet használni, mondják. Különböző adatbankokat hozunk létre, mondjuk, hogy hol, mennyi öko vetőmag áll rendelkezésre, és aztán 2021-től mondjuk meg azt, hogy helyzetben van a piac arra, hogy csak bio vetőmagokat állítson elő. A az öko állattenyésztés illeti ott még eltérnek a vélemények. Egy dolog azonban biztos, kivetes szabályok nem élhetnek örök életet, mindenképpen határt kell ezeknek szabni, meg kell még egyeznünk a dátumban. A másik problématikus téma a növénytermesztés, kötött növénytermesztés, nem csak az üvegház jelenti a problémát. Nagyon fontos a talaj figyelmevétele a biológiai gazdálkodásnál. Reménykedünk abban, hogy az eredetileg benyújtott kompromisszumos javaslatot ezen a területen a üvegház hatások esetében sikerül érvényre jutatnunk. Van még valami, ami szintén fontos, ez egy eh, olyan kérdés, amelyet intenzíven meg kell vitatnunk. Ez még nem megoldott kérdés, a határértékek a növényvédőszerek esetében. A tanácssal egyetértünk abban, hogy az elővigyázatossági intézkedéseket erősítsük, legyen ez a fő megközelítés, remélhetőleg a bizottság eh, mégiscsak beadja a derekát utolsó-utolsó pont az időrövítsége miatt. Én mindig azt mondtam, már a tárgyalások kezdetén is, hogy az ellenőrzési rendszer erősítendő, Európa szerte erősítendő, és a tagállamokon belül is figyelembe kell ezt így venni. Azt javasoltam, hogy legyen egy európai szintű eszközünk erre. Sajnos ezt nem fogadták el, de azért jó lenne a bizottság a felelősséget, hogy egységesebb és jobb legyen az ellenőrzési rendszer Európában. Biztos, hogy itt lesz még vitánk, és le is kell folytatnunk ezeket a vitákat. Az időrövidsége miatt még annyit mondok el, hogy mindent összevetve optimista vagyok, remélhetőleg az év végéig sikerül megegyeznünk én nem vitatom, még nagyon sok megoldatlan problémánk van, de a szlovák elnöksége való jó együttműködés jó, és a bizottsággal is köszönöm mindkét testületnek, hogy ilyen kompromisszumokra hajlandóak, ezért vagyok mégiscsak derülátó, hogy sikerül politikai megállapodást megköthetünk. Nem biztos, de reménykedem benne, és köszönöm a jelentéstevőnek, a konstrukti az előadóknak a jó együttműködést. Thanks, <clears throat> yeah, I would like to thank Mr. updating this. Köszönöm szépen Hausling úrnak a tárgyalások alakítását. Hangsúlyoznám, hogy mennyire fontos a skandináv kérdésekre is odafigyelni. A különböző megközelítések a bio termékek esetében a balti országokban és a skandináv országokban a bio gazdálkodással foglalkozó gazdák aggája reális a skandináv országokban. Egy percen van, ezért csak azt hangsúlyoznám, hogy kereskedelmi vonzatú kérdés is ez, mert előfordulhat, hogy harmadik országokból hozunk be bizonyos ökotermékeket Kanadából és az Egyesült Államokból. Hajzling úr javaslata jó a kivételekkel kapcsolatos szabályozásról, de az, amit javasoltak, azt a tanács elutasította. A kollégáimat kérem, a zöldeket és a többieket megkérdezem, hogy a földdel kapcsolatos megközelítés hajlandóak-e elfogadni? Dziękujemy pani poseł Görling asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ECR árnyék előadójaként beszélek frakcióm nevében. Egy évvel ezelőtt indítottuk el tárgyalásokat, szeretük volna a Lux luxemburgi elnökség alatt lezárni, itt most nevetnem kell, már egy éve tartott, tartanak a három oldalú egyeztetések, és még mindig nem oldottuk meg a helyzetet. Így én nem osztom az előadó derülátását, hogy az év végéig sikerül lezárnunk a tárgyalásokat. Hát remélem, hogy nem lesz igazam. Nagyon örülnék neki hosszú ez az anyag, én a folyamatról szeretnék beszélni. A gazdák folyton azt kérdezik tőlem, hogy mikor oldjuk meg ezt a problémát. Mert a lényeg az, hogy a biológiai gazdálkodás virágozzon, de mostanáig padhelyzet alakult ki, és nyilván, amíg nem tudja valaki, hogy milyenek a szabályok, addig nem fog ennek megfelelően gazdálkodni. Át kellene vizsgálnunk az anyagot. Legutóbbi alkalommal, amikor itt felszólaltam, beszéltem arról is, hogy milyen hosszú folyamatot igényel ez az egész, de most még hosszabbá nyúlt ez a folyamat. Nagyon jó lenne, ha lenne egy külön bizottság, amely megvizsgálná ezt. Nem a mi bizottságunk kellene, hogy ezt megvizsgálja, nem egy kis csoport, és el kellene dönteni, hogy hogyan tovább. Hazekamp, jedna minuta van mind. Ja, dank wel, eh, voorzitter. Hazekamp asszony, igen, köszönöm szépen, elnök úr. Görling asszonyhoz hasonlóan én is nagyon aggódom, a tárgyalások előmenetele miatt. Az a terület, ahol nagyon nagy az igény a biológiai ökotermékek iránt, hiszen a fogyasztók egyre inkább keresik az ökotermékeket, azt látjuk, hogy a gyártók bizonytalan helyzetben vannak, és inkább kivárnak minden érintett felet felkérnék arra, hogy álljon elő egy megoldással. A mm, növényvédőszerek határértékevel kapcsolatban is. Azért az ökológiai gazdálkodás nem csak erről szól, nem csak arról szól, hogy szermaradvány mentesnek kell lennie a növénynek. Itt fenntartható gazdálkodásról is szó van, Úgyhogy ne frusztráljuk tovább a gazdákat, álljon elő a tanács és a parlament gyorsan egy megoldással. Pan poseł jedna minuta, Wawin. Also ich versuch's ähm, um, ganz kurz. Megpróbálom nagyon röviden. Görling kolléganőm felszólalására reagálnék. Én azért jóval derülátóbb vagyok, bár az volt az én benyomásom, hogy az elmúlt két-három három oldalú egyeztetésen én, nekem is az volt a benyomásom, hogy túl hosszúra nyúlik ez az eljárás, de ennek sok oka van. Úgy érzem, hogy jól haladunk, és bízom abban, hogy a holnapi napon jelentős előrelépést érünk el. Remélhetőleg sikerül az év végéig megegyeznünk. Ez arra van szükség, hogy mindenki kompromisszum készséget tanúsítson a szermaradék értékek határértéke tekintetében is. Frau Görling, äh, reagieren, weil Sie das jetzt... Görling asszonynak mondom, mert most már sokszor bírálja azt, amit mondok nem csak engem bírál, hanem az egész tímet. A tárgyalás nem csak egy intézményen múlik. És a szövegező csoportokról ilyen csúnyán beszélni mindig nem kollegiális, és akkor óvatosan fogalmaztam. Véleményem szerint, és én tartom is magam a véleményemhez, iparkodnunk kell az igényeknek megfelelően olyan rendeletet megalkotni, amely minőség is. Nem szeretnénk erőszakosan lezárni ezt a folyamatot, nyitva vagyva sok kérdést iparkodjunk, kilátást biztosítani az ágazat számára egy olyan anyaggal, amelyet mindenki el tud fogadni az ágazat nem azért omlik össze, mert mi még nem léptünk előre, ezt mutatják a számok is. Az ökológiai gazdálkodás 10%-kal növekedett az elmúlt egy évben. Azért nem volt itt semmiféle összeomlás, azért mert mi lassan tárgyalunk. És van rendeletünk, tehát itt semmiféle jogi hiátus nem létezik pusztán szeretnénk a piacon javítani. Ez a mi igényünk, Görling asszony. Köszönöm szépen. Görling asszony nem kritizálta önt, hanem csak az aggodalmainak adott hangot. Nem arról van szó, hogy ezt minél hamarabb befejezzék rohanva, hanem sok sikert kívánunk Önöknek. Köszönjük szépen, ezt a pontot befejeztük, köszönjük a jelentést a háromoldalú tárgyalásokról. A következő az Agri Bizottság koordinátorainak ajánlásai, ezt e-mailben megkapják ezeket az ajánlásokat melyeket elfogadtunk. Az elnök megköszöni a tagok munkáját és a tolmácsoknak is azt, hogy pár perccel tovább maradtak. Nagyon kellemes estét kívánok, és november 28-án egy hétfői napon fogunk találkozni. November 28-án három órakor az ülést berekeztem. Igen, intenzív szakbizottsági ülés volt, keményen dolgoztunk, kemény munka volt mögötte. Köszönöm mindenkinek.